Jó estét kívánunk!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 a biztos úr meghallgatásán. Önök is jól tudják, mi a legfőbb napirendi pontunk ma. Azon jogalkotási javaslatok bemutatása, melyek a KAP 2027-ig tartó időszakára vonatkoznak. Hogan biztos urat üdvözöljük körünkben, aki e beterjesztéseket ismerteti majd. Az Európai Parlament már elkezdte vizsgálni ezt a témát a Dorfman jelentés körében is, amely május 30-án került elfogadásra. Most pedig az eljárás pontjai szerint haladunk. A jogszabályalkotás formális lépéseiben megvizsgáljuk azokat a dokumentumokat, amelyek kiadásra kerültek az Európai Bizottság részéről, illetve kerülnek majd, és kijelölünk jelentéstevőt, és vitát. Megvitatjuk a tartalmi kérdéseket a szokásos módon. Jövő májusban jár le az erre vonatkozó mandátumunk. Van tehát egy határozott időpont, egy határidő, amelyig némi nyomás alatt kell dolgozzunk. Azonban van azért még eddig idő, és ha keményen dolgozunk a tervek szerint, megfelelő álláspontunkat tudunk kiérlelni és kialakítani ebben a dossziéban. Az első körben a biztos úrnak adjuk meg a szót, aztán a jelentéstevő két percet kapnak hozzászólni, és felelek alapon egy-egy percben tehetnek fel képviselőtársaim kérdéseket, és aztán a biztos úr válaszolhat egy-egy forduló után ezekre a kérdésekre. Néhány képviselőtársam hiányzik még, halászati kérdések mennek a plenárison, de nem sokára bejönnek. Biztos úr, önné a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretnék elnézést kérek, el, eh, szeretnék elnézést kérni a bizottságtól, mert eh, kicsit elkéstem, elég kiszámíthatatlanak a francia közszolgáltatások mostanában. E, köszönöm, hogy meghívtak, és lehetővé teszik ezt a párbeszédet a közös agrárpolitika jövőjéről. Szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját, aki az élelmiszer eh, témában a raportőr, Dorfman úr, eh, illetve árnyék előadói, mert egy konstruktív és hasznos jelentést készítette el, amelyről önök már szavaztak eh, a bizottságban és a plenárison is, és ez egy fontos hozzájárulás a mi munkánkhoz, erre még visszatérek. Az Európai Bizottság javaslata az gyakorlatilag csak az első fázis vége, és a második fázis eleje, amely az intézményközi fázis. Remélem, hogy önök is úgy látják, hogy a bizottság javaslata legalábbis jó alap arra, hogy elkezdjük a munkát. És együtt remélhetőleg a gazdák javára mindezt javítani tudjuk. Én biztosítom önöket a saját hajlandóságomról, hogy javítsuk ezt a javaslatot. Egyébként kiegyensúlyozottnak és reálisnak tartom a javaslatot, és ez épít a novemberi közleményre. Emellett épít arra az új jogalkotási keretre, amely arról szól, hogy egy intelligensebb és modernebb mezőgazdaságot alakítsunk ki, amely válaszol a költségvetési kívásokra és a világ egyéb kívásaira. Én konkrétan kötelességemnek tekintettem, hogy biztonságot, stabilitást és kiszámíthatóságot adjunk a gazdálkodóknak, különös tekintettel azokra a beruházási döntésekre, amelyeket a gazdák időről időre hoznak ez a javaslat ebben a szellemben született, és én úgy gondolom, hogy ez alapvetően pozitív lesz a gazdák számára. Én beszéltem a költségvetési kihívásokról, és mielőtt a javaslat részleteiről beszélek, eh, kell, hogy beszéljek a legnagyobb kihívásról, és ez pedig a költségvetés. Örülök, hogy a Költségvetési Bizottság elnöke is itt van. Kilenc hónap múlva az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb nettó befizetője az Európai Uniónak elhagyja az Uniót, és ez 12 milliárd eurós kiesést jelent majd, ezt önök is tudják. A tagállamok egyetértenek abban, hogy új prioritásokra van szükség ezzel egy időben, különös tekintettel a migrációra, az EMU stabilitási eszközére, illetve a biztonsági kérdésekre. Mindezt egybe véve, és azt, hogy a tagállamok hozzájárulása egyetért, mindenki egyetértése nélkül nem növelhető. Nagyon nehéz feladata volt a bizottságnak, hogy egy prudens javaslatot tegyen, mert köztudott, hogy az Európai Bizottság nem tervezhet deficites költségvetést, nem úgy, mint a tagállamok. Ezért csökkenteni kellett 5%-kal, állandó árfolyamon pedig 12%-kal a az agrárköltségvetést. A bizottság az MFF javaslatot mind folyóáron, mind pedig állandó áron nyilvánosságra hozta Konstansárom. Én sajnálatos módon megállapítom, hogy nem teljesen tisztességesen értelmezték ezeket a az értékeket, és nem értjük, és nem is fogadjuk el azokat a számítási módokat, amelyek azóta napvilágra kerültek. Én azonban nem akarok itt most egy akadémiai vitát kezdeni arról, hogy hogyan lehet összehasonlítani két különböző programozási periódus költségvetését. Nyilván a a vég eredménye fontos a gazdák számára majd ahhoz, hogy azért, hogy átláthatóak legyünk, én és szolgálataim egy munkaanyagot, részletes munkaanyagot juttattak el önökhöz, amely technikai kérdésekre válaszol, beleértve az alap, illetve az éves, valamint a piaci alapú költsek, költekezések értékeinek számításmódját tartalmazza. Hogyha valami tisztázásra van szükség, akkor az embereim az önök rendelkezésére állnak Én a tagállamok reakciójára odafigyeltem, különös tekintettel a közelmúltbeli szofiai reakcióra, ahol a tagállamok megnyilvánultak a tanácsi ülés után, és én arról biztosíthatom önöket, hogy én nem leszek kerékkötője annak, hogyha új pénz érkezik az agráriumba, és gondolom önök sem. De meg kell állapodni mindenkivel ahhoz, hogy ez megtörténjen. Egyes források igen hangosan amellett érvelnek, hogy tartsuk fent a jelenlegi költekezési szintet. Ez a tagállamokon múlik, hogy ez elérhető-e, illetve ha igen, akkor hogyan. Az MFF sorsa az állam és kormányfő kezében van. Én mag minden esetre mindent megteszek annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk. A politika a választásokról szól, különösen akkor, a választási lehetőségekről szól, különösen akkor, hogyha nincs elég pénz. Én kapcsolatban vagyok a gazdákkal, gazdaszervezetekkel, a miniszterekkel és önökkel is ebben a szakbizottságban. Nem félek attól, hogy kimondjam, hogy a közösen azonosított problémák eh, hozzájárultak azokhoz a választási pontokhoz, amelyeket, eh, amelyek mellett elköteleztük magunkat. Prioritizálni akartuk a jövedelem támogatásokat, eh, és prioritizálni akartuk a közvetlen kifizetéseket tekintettel arra, hogy ezt igénylik a gazdák annak érdekében, hogy a megélhetésük biztosítva legyen, mert hogyha összehasonlítjuk a mezőgazdaságot más ágazatokkal, akkor azt látjuk, hogy 43%-a a jövedelemnek a közvetlen kifizetésekből származik, a többi piaci, a piaci viszont igencsak ingatag és néha nehéz. Bent megtartottuk a külső konvergenciát, ami a további finanszírozás hiányában nagyon fontos természetesen, vannak akik nagyobb ambíciót szeretnének látni, de nyilvánvalóan a nagyobb ambícióhoz sokkal több pénzre lenne szükség. Remélem, nem akarják máshol megvágni a költségvetést a külső konvergenciához, hanem inkább máshonnan szerzünk pénzeket, hogy esetleg eredményeket érjünk el. Ahhoz, hogy a kifizetések méltányosabbak legyenek, és különösen a kis és közepes gazdák megkapják a jussukat, a bizottság eh, egy sor javaslatot tett. A közvetlen kifizetések maximalizálása, amely figyelembe veszi a munkaerő költségeket, azért, hogy a foglalkoztatásra ne legyen negatív hatással. A tagállamok 60 és 100 000 közötti plafont rögzíthetnek, és egy diversifitási rendszer fog működni, valamint egy visszaelosztás történik a tagállamoknál. A tagállamok emellett a kis gazdáknak egy összegű, illetve általány kifizetést adhatnak, és végezetül, ami pedig a belső konvergenciát illeti, a tagállamoknak azt kell biztosítaniuk, hogy az MFF végére 75% alá nem megy a hektáronkénti kifizetés az alap jövedelmi kifizetésnek, amely az adott tagállamra rend, eh, jellemző. A nemzeti társfinanszírozás átalakításában minden eszi alap kapcsán a társfinanszírozást az ERFA esetében is újra egyensúlyoztuk, így ez egy általános csökkentést jelent az EU részt illetően a második pillérben, 15,3%-kal. Egyik oka ennek a javaslatnak az, mondjuk helye, hogy egy nagyobb a közvetlen kizetésekre vonatkozó javaslat történne, azért, hogy a tagállamok a kettős pillérben, ha akarják, betilthessék ezt az űrt saját forrásaikból, vagy azzal, hogy átesznek az egyes pilléről a kettesre, 15 Az egyes pillérben nem lett volna meg ez a rugalmassági lehetőség. A tagállamnak így van lehetősége arra, hogy lépje, hogyha a kettes pillért érzékeli prioritásnak szemben az egyessel. Volt alkalmunk több alkalommal megvitatni a partnerekkel a piaci orientációját a szakpolitikának. Lényegi fontosságú ez, nem csak nem ideológiai szempontoknál fogva, hanem nemzetközi szabályok miatt. És azért is, mert a piaci orientáció nélkül a gazdasági fenntarthatósága a mezőgazdaságnak Európában megkérdőjeleződne. Meg kell vizsgáljuk tehát, hogyan tudjuk a piaci orientációt támogatni, és ezzel és ezzel összefüggésben figyelembe véve azt, hogy az alapvető partnerek az is az élmiszerlánc pozícióját erősítenék kell, az omnibus szabályozásban önök által javasolt választásokat beültettük már, és a jövő kapja, megteremti a lehetőséget arra, hogy termelői szövetkezeteket hozzanak létre, és a termelésben, marketingben, a költségcsökkentésben, környezetvédelmi cselekvésben és az élelmiszer hulladék csökkentésében közösen járnak el ezek a szövetkezetek. Az Európai Unió pedig operatív programokban is megjelenti ezeket a célokat, amely minden mezőgazdaság ágazat számára megnyílik először egyébként. Mint látják, új lehetőségeket szeretnénk az asztalra tenni, melyeket önök javasoltak, és az önök módszertanát választottuk a, a, a mezőgazdás, a gazdálkodók pozíciát javítva. 3% van a, a nemzeti borítékokban ilyen cselekvésekre, remélem, hogy ez fel is használható lesz majd, és megvalósul. Tehát nem meglepő, elnök úr, hogy a bizony, bizottság a környezetvédelmi és klímavédelmi célok érdekében is lépéseket tesz. A novemberi kommunikében is már nagyon világosan rámutattunk erre. Sőt, a 2015-ös Párizs megállapodás is kimondja, hogy a fenntartható fejlesztési célok, valamint a 2015-ös ENSZ táplálkozási megállapodás is szól erről. A különféle felmérések mutatják, hogy az állampolgárok nagyra, nagyra értékelik azokat a közjavakat, amelyeket a gazdák állítanak elő, és így szerves részei ennek az egyik kulcsfontosságú cél a kapjövője szempontából az, hogy tovább erősítsük a, a klímaváltozás elleni harcot és a környezetvédelmire fordított figyelmet. A jogszabálytervezet három, két EU-specifikus célt célkitűzést tartalmaz, amely a környezetvédelmi politikához kapcsolódik. Ezen túl meghallgattuk és válaszoltunk azokra a bírálatokra, amelyek a mostani kap zöldítését struktúrát, architektúrát illették, amelyről már önök is beszéltek, a bírálatokról. Ezért úgy döntöttük, hogy abba hagyjuk a mostani greening architektúrát, és egy magasabb szintű ambícióra törekedve újat határozzunk meg. A környezetvédelmi és klímavédelmi kondicionáltást erősítünk minden kifizetésben, 30%-a a videgfejlesztésnek a klímaváltozás elleni és biodiversitás érdekében kerül felhasználására, a kalkulációs tárlatában, amely a kettős pillérben a kabban alkalmazásra kerül, rugalmasság a pillérek közötti át, pénzátételben, ha a tagállam úgy gondolja, hogy ha, további 15%-kal tehát az első pillérből a kettes pillérre, környezetvédelmi célokra, anélkül, hogy a társfinanszírozást változtatná, és szükség van erre és lehetőséget adtunk a tagállamoknak arra is, hogy ösztönző ekorendszereket vezessen be, amelyek túlmennek a kondicionalitáson, ösztönzőket adva a gazdáknak arra, hogy magasabb szintű környezetvédelmet valósítsanak meg. A kettes pillében ezek meg kiegészítő intézkedések találkoznak. A kapban levő cselekvések tehát hozzájárulnak ahhoz, várakozás szerint, hogy 40%-a a kap teljes költségvetésnek a Climate Mainstreamingre menjen elnök úr, három éve dolgozunk együtt, hogy a kap egyszerűsítését meglépjük. Több, száz, több mint száz intézkedést vezetünk be az elmúlt két évben, és megkenyítsük az alapjogszabályt, hogy többet tehessünk. Többen bírálták az igazgatás, meg a gazdák részéről is azt, hogy túl bonyolult, és túl nagy igazgatási terhet ró a szereplőkre. Két aspektusa az új teljesítési modellnek egyszerűsít majd először is a szabályokat a napi valósághoz közelebb, a köz, kedvezményezetek napi valósághoz közelebb határozzuk meg, a tagállamok választhatják ki az intézkedéseket, választhatják ki a szabályokat, az operatív elemeket és a jogosultsági kritériumokat a kapternek megfelelően. Így átláthatóbb is, számon kérhetőbb is, jobban érthető és jogilag is jogbiztonságot is teremt ez az új rendszer. Az operatív részteket pedig a gazdához közelebb lehet kialakítani a szabályokat és intézkedéseket jobban célzott módon lehet kialakítani. A másik aspektusa ennek a téstési modellnek, amely javítja az egyszerűsítést, hogy a szabályokról és a megfelelésről az eredményekre tesszük át a hangsúlyt, a jövőben az ellenőrzéseket csökkentjük, és a bizottsági auditokat általános elvek és rendszerek vizsgálatára korlátozzuk, és nem az egyes gazdák teljesítését vizsgáljuk majd. Ezt maguk a gazdák biztosan nagyon üdvözlik majd, az új technológiák használata pedig egyszerűsíti és gyorsíti, automatizálja azokat az adminisztratív eljárásokat, amelyek korábban nehézkesítették a rendszert. A gazdák jobban hozzáférnek tanácsadáshoz, segítségnyújtáshoz az applikációk használatában, és az adminisztratív terhek is csökkennek majd, karcsosítjuk ezeket a terheket ingyen hozzáférhető megfigyelési adatok, amelyeket a műholdak vettek le és más technológiák, ezek modernizálják majd az adminisztrációt és a monitoringot is, és általában a kap működésének egészét. Ennek többszörös haszna van a gazdák és a tagállami igazgatás szempontjából is a jövő kapja. Rendszer alapú, éve, éve, egész évben folyó táv megfigyelésre alapul majd. Ez kettő cél szolgál. Egyrészt alacsony költségen ad át, átfogó és összevethető adatokat a szakpolitika céljára is, élelmiszerbiztonság, mezőgazdaság, környezetvédelmi, klímaváltozási célok érdekében a szakpolitikákat hozzáigazíthatóan, és a lehető leginkább, a lehető legjobban szeretnénk a hagyományos ellenőrzési módokat leváltani, például a helyben való vizsgálatokat, ezekkel az új távmérésekkel, amelyek csökkentik a gazdák terheit is, és a végrehajtó szervek terheit is. Ezzel a gazdák kevesebb időt kell töltsenek az, a pályázatok kitöltésével, és nem lesz olyan bonyolult feladat ez. Egyes tagállamok azon is gondolkoznak, hogy ugye seamless claim rendszereket vezetnek be, melyek révén a partnerek az igazgatás partnerei lesznek, együtt ellenőrzve a jogosultsági követelmények megvalósulását, ezzel megint csak kevesebb idő megy el a felügyeletre, az ellenőrzésekre, és a programok jobb végrehajtását lehet ezzel elérni. A digitális technológia által adott szinergiák, például az, a termék, elő, termés előrejelzés és egyéb előnyöket is elveszhetik majd, automatizálva azokat a tevékenységeket, amelyek a papírmunkát csökkentik majd. A monitoring módszertan több hasznot hoz a tagállam igazgatása számára is. Az automált adatfeldolgozás lehetővé teszi, hogy hatékonyan verifikálhatóak legyenek a jogosultságú kritériumok a támogatási rendszerekben, és a fizikai ellenőrzés költségei csökkennek, és frissítettebb, jobb adatok kerülnek be a monitoring rendszerbe. A geotér adatok pedig a szakpolitikai intézkedések hatékonyságát sokkal jobban mérhetővé teszik, és ez rendkívül mértékben csökkenti a papírmunkát, és segíti a szakpolitika alakítását. A digitális applikáció, amely integrálja a technológiát, a kitöltés, kitöltési hibák, bevallási hibákat is csökkenti, és ez csökkenti végsősoron a büntetések mértékét is a 2020 után időszakban. Az administratív terhek csökkentése érdekében a tagállamok előzetesen kitöltik az applikációkat a lehető leg megbízhatóbb módon. Ez gyakorlatilag egy olyan rendszert eredményez, ahol a gazdának annyi a dolga csak, hogy megerősíti azokat az adatokat, amelyeket az adminisztráció benyújtott, a közigazgatás benyújtott. Ez egy nagy el, előrelépés az államigazgatásban, a közigazgatásban. Egy másik kérdés, amivel foglalkozni akarok, az a kap egyik lényegi eleme, nevezetesen az, hogy ez egy közös politika. Minden olyasmi, amiről itt most beszéltem, ezek készen áll állnak, és hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a közös agrárpolitika közös legyen nagy kával és megfelelő egyensúly legyen a közös volta, valamint a rugalmassága között. Már most van rugalmassága a tagállamoknak, hogy reagáljanak a helyi viszonyokra, most el kell lépnünk, el kell mozdulnunk a az fára készült megoldásoktól, és nem annyira a szabályokra, hanem a teljesítményre kell koncentrálni, csökkenteni kell az administratív terheket, anélkül, hogy visszalépnénk a közös agrárpolitika közösségi hivatásától. Ez az a, az egyensúly, amit el akarunk érni, és ehhez kérem az önök segítségét, hogy a gazdák ebből hasznot húzhassanak, illetve azok, akiknek célja az, hogy elérjük a céljainkat, olyan célokat, mint a társadalmi kohézió, a környezetvédelem, vagy az élelmiszerbiztonság. Én szeretném most azokat az óvintézkedéseket is ismertetni, amelyek egyelőre nem, áll, nem, voltak, nem álltak rendelkezésre. Közös EU célokról van szó, a, arról, hogy milyen intervenciók és közös elemei vannak a rendszernek. A KAP kap stratégiai tervét közös értékelésnek vetjük alá, és megvizsgáljuk, hogy megfelelnek-e a kilenc célkitűzésnek. A tagállamokat támogatni fogjuk anyagilag is és egyéb módon is a bizottság részéről, hogy ezek a tervek elkészüljenek. Az éves teljesítmény bevallások, azok be fogják mutatni, ha egyes tagállamokban hiányosságok vannak ezekben az esetekben. Korrektív lépésekre van lehetőség a bizottság számára, mint ahogy most is, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy akciótervet készítsenek, cselekvési tervet készítsenek, de szóba jöhetnek a kifizetés felfüggesztések is. Vannak, lesznek olyan eszközök, amelyeket ki kell dolgozni ahhoz, hogy időben elemezni tudjuk az eredményeket, illetve levonni a következtetéseket, e, és e, noha ennek a stratégiai terveknek e, a tagállamok a felelősei, a bizottság elemezni fogja a három év után a végrehajtását a stratégiai tervnek. Tehát lesz egy új terv, egy új, és én azt remélem, hogy önök ebben segíteni fognak. A Dorfman jelentésről utaltam az elején, és arra, hogy ez milyen hozzájárulást jelentett. A plenáris elfogadás után az én embereim ellenzik ezt a jelentést, és megvizsgálják, hogy hol vannak egyetértési pontok, és hol vannak ellentmondások. És a következtetés előzetesen az, hogy a Dorfman jelentés következtetéseinek 90%-a, illetve az abban szereplő meglátások figyelembe lettek véve a bizottság javaslataiban. A legfontosabb különbség, és ezt meg tudjuk vizsgálni, de valóban ez van a jelentésben. A legfontosabb különbség tehát a pénzügyekben található, a költségvetésben, erről pedig már beszéltem. Az új kapcsolat lényege az EU és a tagállamok, valamint a gazdák között az az, hogy mi továbbra is ragaszkodunk a szerződéshez, és továbbra is kiemeljük a kis és gazdálkodókat, és odafigyelünk arra, hogy a tagállamok egy közös kereten belül nagyfokú rugalmassággal bírjanak. Egyébként ezt fölismerhetik, mert valójában önök is ugyanezt a szöveget fogadták el, és emellett megpróbálunk fellépni a késői kifizetések ellen, odafigyelünk a műholdas adatfelvételre, foglalkoztunk egyéb problémákkal és a részmunkaidős gazdákkal is, eh, illetve az ő problémáikkal. Ahhoz, hogy fenntartható és méltányos legyen a kap a különböző vidéki területeken, megtartottuk a két pilléres struktúrát, eh, a közvetlen kifizetések teljes mértékben az EU-ból jönnek, támogatjuk eh, a K plusz F-et, a Horizont 2020-ból, további 10 milliárd euró, és bizonyos érzékeny területeken külön odafigyelünk a gazdák érdekeire, célzott támogatásokat kapnak a fiatal gazdák, illetve a kis és közepes családi gazdák. Közös kondicionalitás van olyan területeken, mint a környezetvédelmi célok és egyéb közjavak, a közvetlen kifizetések tagállamonként tisztességesebben lesznek elosztva a külső konvergencia érdekében, és most először az intelligens falu kezdeményezést is felkaroljuk. Ahhoz, hogy a gazdák szerepe az élelmiszerláncban megfelelő legyen, fenntartjuk az egyes pillérben a közös piacszervezést, lehetővé tesszük az egyszerűsítését a jogi rendszereknek, szabályoknak, ahhoz, hogy kockázatkezelő eszközök születhessenek, ami egyébként kötelező lesz, és a CMO rendeletben különleges rendkívüli intézkedésekre is kerülnek szabályok Egyetértünk azzal is, hogy közös keretre van szükség EU szinten az együttdöntési eljárásban, és a, azt is aláírjuk, hogy a lehető leghamarabb eredményeket kell elérni, különös tekintettel a fejlődő országokkal való viszonyt, illetve a az űrtechnológia felhasználását. Ami a kizöldítést illeti, megint csak követtük az önök javaslatait, egy megerősített kondicionalitás az egyes pillérnél, ez, egy, ez lesz az új baseline, a szabályok ezeken még túl is mennek egyébként, ahogy azt már elmagyaráztam, és a kettes pillér alatt pedig önkéntes megállapodások lehetségesek innovációt, új technológiákat, tréninget szeretnénk látni, különösen a fiatal gazdák körében, aztán ott van az önkéntes kapling. Ez egy sor példa, ahol egyetértünk önökkel, az önök jelentésével. Önök is megszavazták ezt már valójában, és ez a ház is osztja ezeket a nézeteket az Európai Bizottsággal, ez megint csak egy bizonyíték annak, hogy együtt fogunk tudni működni. Be beszeretném fejezni, elnök úr. A, Nyilván az elkövetkező hetekben, hónapokban átrágjuk a részleteket, és ahogy ezt önök is megteszik, a mi szolgálataink ebben az önök segítségére lesznek. Természetesen politikai párbeszédre is nyitottak vagyunk a javaslatokkal kapcsolatban. A célunk az volt, hogy a legfontosabb politikai kérdésekre reagáljunk, figyelembe véve azokat a javaslatokat, amelyeket önök is tettek, illetve korábbi lépésekre is támaszkodva. Azt gondoljuk, hogy ez egy új és megfelelő módja annak, hogy egyszerűsítsük a rendszert az önök kívánalmaival összhangban, és a miniszterek kívánalmaival összhangban. Én biztosítani szeretném önöket arról, hogy az önök szakértelme hasznos és szükséges, és Nyilván az önök inputja hatására javítani fogjuk a javaslatokat ott, ahol az csak lehetséges. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kicsit késésben vagyunk, mert nagyon hosszan beszélt a biztos, és 40-en szeretnének hozzászólni. A koordinátorok két percet kapnak, és aztán a többiek tehát ezután következnek a válaszok, és aztán jönnek a képviselők, mindenki egy percben. Kérem, hogy mindenki tényleg tartsa be a felszólalási időt, és inkább ne köszöngessünk meg mindent mindenkinek, külön-külön, majd ezt megtesszük a végén egyben. Köszönöm szépen! 15 másodperccel a vége előtt kopogni fogok. De szúr! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Ugye alig hiszek a fülemnek, és sok mindent láttam, hallottam. A 90-es években az, az év mezőgazdaságának választattak, és jól ábrázolta azokat a problémákat, amelyeket a, például a tejtermelők megszenvedtek, és beszélt a bürokráciáról, hogy leépítik a bürokráciát. Attól félek, hogy a végén több lesz, nem kevesebb, megint csak mint gazdász mondanom és tapasztalat alapján, is mint német képviselő, tudom, hogy saját hazám is felelős azért, hogy mi vagyunk a legnagyobb bürokraták, és az Európai Unió is ráerőltetjük ezeket. Beszéltem a hétvégén fiatal gazdákkal, bemutattam ezt a koncepciót, és azt mondták, eh, ezen feltételekkel a jövőben nem tudják folytatni a gazdálkodást. Attól félek, hogy ott, ahol most is nagyon sok pénzt kiadunk a kettős pillérben, mint hazámban, Bajorországban például nem tudunk többet kiadni, hiszen kettős támogatásba esik majd. Hiszen, hogyha a cél az első pillérben már meghatározott, a másik pillérben már nem lehet támogatni ugyanazt a célt. Erről nagyon sokat kellene vitázni. Ám elnézést kell kérnek a egyik kollégától, mert meg Guinness asszony nevében, mert nem tudott eljönni, mert Dublinban egy díjat vesz át. Az Kenny volt miniszterelnök, egy ünnepségén azt kérte tőlem, hogy helyette tegyem fel a kérdést, hogy a kap eléggé robosztus-e ahhoz, hogy a Brexit esetleges hatásait, az agrárpiacra gyakott hatásait ellensúlyozni tudja. Köszönöm szépen. Oui, merci. Igen, biztos úr, az ön javaslata egyáltalán nem kiegyensúlyozott, és nem is ambiciózus, és még csak nem is realista. Egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy hogyan változik a világ, és gyakorlatilag mínusz 12%-ról beszélünk. Ön azt mondta, hogy kevesebbet kap majd a vidékfejlesztés, de ezt szerintem egy kicsit részletesebben ki kellene majd fejteni. Önök nagyon-nagyon rugalmas rendszert javasolnak, ugyanakkor semmit nem mondanak arról, hogy pontosan hogyan is néz ki ez az egész helyzet, a dereguláció, az, hogy a világpiaci árakhoz igazodunk. Ez tulajdonképpen a legkisebb közös többszörös irányába való fejlődés stratégiája nem más. A Lisszaboni stratégia óta az Európai Parlamentnek is van szerepe ebben, de önök meg akarják nekünk adni a kegyelem döfést, mert a nemzeti stratégiákban nem szólhat majd bele a parlament. És ugyanakkor a közös agrárpolitika gyakorlatilag már csak egy válságmenedzsmenté válik. A liberális megközelítés szerintem nem vezet sehová, hiszen amikor a piaci rendszer már nem működik megfelelően, akkor azért fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy hol rontottuk el. Az önfelelőssége pedig nem csak annyi, hogy válság esetén közben lépjen. Gyakorlatilag közös eszközökre van szükség, és ezért nem szabad, hogy újra nemzeti kézbe adjuk a közös agrárpolitikát. Köszönöm a válaszait előre is. Uh, <clears throat> thank you very much indeed, Chairman. And, uh... Köszönöm szépen. Nézzük azt, hogy mi a helyzet a biztossal. Ami a mezőgazdaságot illeti, egy olyan iparágról vagy szektorról van szó, mindig, amikor azt gondoljuk, hogy most minden rendben van, akkor hirtelen valami egészen borzasztó dolog történik, és ez sokszor megtörtént már az elmúlt évek során, többször is volt erre példa. Úgyhogy gyakorlatilag nem ülhetünk a babérjainkon nyugodtan. A következő kap ugye rugalmasságról beszél, hogy a előttünk lévő kihívásokkal meg tudjanak küzdeni a gazdák. Nem tudom, hogy ön pontosan hogyan képzeli ezt, és milyen hiteles rendszert gondolnak majd a tagállamok az, egy, az egyeztetés vagy a koordináció területére. Ez szerintem kulcsfontosságú, mert nem szeretném azt látni, de félek, hogy ez így lesz, hogy egy újabb bürokratikus szörnyeteget hozunk létre, és gyakorlatilag mindenkinek állandóan azt kell majd bizonygatni, hogy mit miért tesz, és különben pedig a bizottság és a tagállamok fogják egymás között ezt a pingpong meccset lejátszani. Ami a következő hónapokat illeti, ugye itt a legfontosabb az, hogy a gazdáknak megélhetést tudjunk biztosítani. Aztán itt vannak a halászok, illetve hogy a különböző biztosok újabb és újabb reformokat hajtottak létre, de hát az emberek a büdzséről beszélnek. Azt ne felejtsük el, hogy a kap esetében Ugye korábban nem volt semmiféle indexhez kötve a megélhetés, és gyakorlatilag évről évre egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a gazdák, úgyhogy én úgy gondolom, és ezt ki is mondom, azért ne felejtsük el azt, hogy eleinte ezt a pénzt a gazdák, a, az állattenyésztésből élők, a jútenyésztők volt, tehát hogy ők keresték meg ezt a pénzt, és nem szeretném, hogyha ezek az ágazatok eltűnnének, egyszerűen azért, mert önök a Mercosurnak behódolnak. Köszönöm. Igen, valóban. Amikor a liberalizációról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ennek az eredete vagy gyökölre még Fischer Bowl asszonyra nyúlik vissza, hiszen ő volt az, aki ezt bevezette. Köszönöm. Következő felszólaló. Köszönöm szépen a magyarázatait, és azt, hogy azt kínálta nekünk, hogy további meg egy, egyeztetéseket folytat, majd velünk válaszol a kérdéseinkre. Számunkra az a legfontosabb, hogy a költségvetés milyen lesz, és mi történik akkor, ha nem készül el időre a költségvetés, és nem lesz költségvetés. Lesz-e átmeneti időszak, vagy a gazdák már most számon kényszerülnek azzal, hogy megszorítások lesznek, csökkentések. A stratégiai tervekről is beszélt, arról, hogy létrejön egy task force a tagállamok támogatásával. Szerintem erre sürgetően szükség volna, itt konkrét intézkedéseket is javasol, látnunk kellene, annak a végrehajtás tekintetében milyen információ van, milyen stratégia, hogy fog kinézni a stratégia. Beszélt az egyszerűsítésről, ám a teljesítési jelentések évente kell adjanak jelentéseket a tagállamok, ha ezek össze, nem illenek össze, akkor nem biztos, hogy sikerül egyszerűsíteni a munkát a gazdák számára. A kondicionálatással kapcsolatban is van kérdésem, vajon az üzemi tanácsadás háttere meg kialakul a tagállamokban, mert nagyon sok tagállamban nincs is már tanácsadás. A capping pedig nyilván elgondolkoztat mindenkit, hogyan akarjuk megakadályozni azt, hogy mesterséges üzemi szétvállások jöjjenek létre, ugye sokakat foglalkoztatnak ezek a kérdések, és ennek fényében, ugye nem annyira negatív szerintem ez a bejelentés, vannak benne lehetőségek is, a lehetőséget ki kell aknáznunk, és ki kell hozzuk be a legjobbat együttműködve a gazdák számára, és különösen a kis és középvállalatok számára a mezőgazdaságban. Thank you, Chair. Every cap... Köszönöm, biztos úr. Minden kap időszakot az jellemzi, hogy kevesebb a gazda, még kevesebb a fiatal gazda, és nagyobb az egyenlőtlenség, az egyenlőtlenségek egészen kimagaslóak, az adatokból látszik 80% a kifizetéseknek, a leggazdagabb 20%-hoz kerül. Kezdjük ezzel a legutolsó résszel. Tudjuk, hogy az egyenlőtlenség kezelésének legjobb módja, hogy maximalizáljuk a kifizetéseket, és látjuk, eh, hogy a bizottság eh, végre 60 eh, ezernél meg fogja húzni ezt a határt. Sajnálatos módon a javaslat, amikor kiadták, látszott, hogy tele van kiskapuval, és a kapkifezetések eh, maximalizálása az csak eh, egy eh, déli báb. Ön azt mondta, hogy megvédi a közvetlen kifezetéseket, és ezt teszi prioritássá. Én azt mondom önnek, hogy a nagyvállalati gazdákat prioritizálták megint, és részesítették előnybe. Ami a fiatal gazdákat illeti, és azt gondolom, hogy ez szintén fontos, mert mindannyian szeretnénk, hogy a, a gazdálkodás jövője biztosítva legyen. Sajnál sajnálatos módon ki vannak szolgáltatva a fiatalok a különböző rendszereknek. Én eh, többször meghallgattam önt, gyakran használja azt a szót, hogy egyszerűsítés. Szerintem soha nem fordult még elő olyan beszéd, amiben nem használta az egyszerűsítés kifejezést. Szerettük volna egyszerűsíteni a kapkifizetéseket, van definíciója az aktív eh, gazdának, illetve a nem eh, jogosult földnek is. Miért nem teszünk olyan intézkedéseket, összeget, amelyek frontloading alapon a hektár alapú azonos kifizetést eh, helyezik középpontba, mert ez eh, valójában azt jelentené, hogy a nagy többsége a gazdáknak többet kapna, a falusi eh, vidékek többet kapnának, és az egyetlen csoport, akik elleneznék ezt, azok a nagyvállalati gazdaságok lennének, amelyek jelenleg kiszívják az erőforrásokat a kapból. Köszönöm, biztos úr. A szavai helyetállóak, ám a politika a régi új csomagba téve csak. A környezet szenvedi meg ezt a közös agrárpolitikát, százezrével hagyják el a gazdák a, a, a, az életpályát, a foglalkoztatottak, a munkavállalók szenvedik meg ezt a mezőgazdaságban dolgozók, ezt a politikát. És a bizottság tovább csinálja. 80%-a a kifizetéseknek az első pillérben megy, ez így nem maradhat a greeninggel kapcsolatban, hogy a greeninget leépítik, mondta, ez jó lenne, ám ambiciózus új intézkedésekről beszélt, ám arra szót sem mondott, mik lesznek ezek, hogy festenek majd a tagállamok terveikkel, hogy ambicionált környezetvédelmi politikát érjenek el. Az előző reformban a greeninget javították. Ez lenne majd a jobb környezetvédelmi politika? Hát nem hiszem. Az ön válasza pedig továbbra is az, hogy az agrárkereskedelmi célok, a meghatározóak, a szabadkereskedelmi megállapodások, ám ezeket sehol sem értékelték, meg akarják nyitni a piacainkat, hogy Európa még olcsóbban termelje meg a termékeket, ez nem illeszkedik a környezetvédelmi politika céljaihoz. Engem különösen dühít a második pillérben való ö, csökkentés. 25% és nem 15%. A, a tagállamok nem fogják ezt kiegyenlíteni, és, és nagyon sok terület tönkre tesz majd ez. A cappingről is beszélt, jól tudjuk, hogy a végén ez nem fog megtörténni, mert öt nagy tagállam ellen fordul majd a végén, ez csak üres retorika. Ezért legjobb, ha visszavonja a javaslatát, most rögtön álljon egy új javaslattal, vegyük komolyan a dolgot, konzekvens módon, lezárva egy olyan politikát, amely kudarcot vallott mert a végén ez, ha itt megyünk tovább, sem erre se visz minket. Jöjjön vissza néhány hétre, hét múlva is, ami teljesen új dolga álljon elő. Ez a legjobb mindenkinek. Vice, hogy dopisuje pan posłowi humor. Köszönöm szépen, látom, hogy nagy a humorérzéke, kedves képviselő úr. 20 milliárd a többlet a kereskedelemben. Köszönöm szépen. Engem érdekelne a klíma Eh, vonatkozása ennek a szabályrendszernek, melyik öt eh, eh, gázt kell csökkenteni, például a vízgőzt is kell, illetve ezeket a, az üvegházhatású gázokat hogyan csökkentik. Na most nem tudom, hogy Daisy a, vagy Riska a tehén hogyan fogja tudni, hogy csökkentette a metán kibocsátását. Van egy ellentmondás itt, biztos úr, a különböző a különböző növények azok kibocsátanak eh, különböző ilyen gázokat. Nem tudom, hogy mit mérünk egyáltalán. Mi az, ami a klímában pozitívumként jelentkezik a kibocsátás csökkenés folytán, és milyen romlást tulajdonítunk az üvegház gázoknak, illetve miért az óceán áramlásoknak, illetve a holdciklusoknak, amelyek egyébként a klímánkra sokkal nagyobb befolyással vannak, és ezek fölött a gazdáknak semmi hatalma nincs tehát instrukciós kézikönyvre van szükség ahhoz, hogy a gazdák tudják, hogy hogyan lehet javítani az időjárást, mert egyébként nem tartják be a szabályokat. Köszönöm szépen. Loezó képviselő következik. Köszönöm szépen, és köszönöm, kedves biztos. Én azt gondolom, hogy a gazdának illetve a mezőgazdaságnak kell a kap központjába állnia, és a gazdáknak kell az agyárává válnia a kapnak. Ugye ennek egyértelműnek kéne lennie, de mégsem így van. Én szeretném felhívni az ön figyelmét arra, hogy az első pillérből hogy lehet átcsoportosítani a második pillérbe, vagy a FEDER felé. Ez ugye ez a 90-es cikkben szerepel. A bizottság környezetvédelmi politikájának összefüggésben kell állnia a mezőgazdasággal és a gazdák tevékenységével, hiszen a gazdák csak szeretnének, annyit szeretnének, hogy megéljenek a tevékenységükből. Ami a 123-as cikket illeti a környezetvédelemmel kapcsolatban, hogyan lehet az garantálni, hogy ez ne hasson ki rossz módon a gazdákra. Ami a kizöldítést illeti, én ebben nem hiszem és ezt úgy mondom, hogy magam is gazdálkodással foglalkozom, és azt gondolom, hogy ez további gaz, ö, administratív terhekhez vezet, és gyakorlatilag emiatt van az, hogy a gazdák ott hagyják ezt a mesterséget. A 68-as cikk értelmében pedig ugye Schengenről beszélnek itt, és egyfajta illúzióról, amely egy közös európai nép és közös európai földről szól. Szerintem nagyon elkeserítő az, hogy az Európai Unió nem ö, engedi meg azt, hogy be lehessen fektetni a földbe, ugyanakkor a spekulatív holdingok megtehetik ezt. Olyan holdingokról van szó, amelyek tönkreteszik a gazdákat, és ráadásul az biztos, hogy az uniós kódoknak nem felelnek ezek meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, ahogyan elmondtam, most következik a válaszok sora a biztostól. Köszönöm. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Először is az új teljesítési modell az Európai Bizottság és a tagállamok közötti viszonyrendszerre épít, a mostani szakpolitikában, amelyről 2013-ban döntöttünk, az Európai Bizottság és a gazda között volt viszonyrendszer. És minden jogosultsági szabály, az összes kritérium a támogatási programokra Európában döntöttek erről, és megosztott menedzsment, menedzsment az Európai Unió és a tagállamok között a közös végrehajtást célozza. Azt kérjük a kapstratégiai tervekben, hogy a tagállamok álljanak elő nem egy mindenkire szabott, e- egyenlőre szabott megoldással, hanem a helyi feltételekhez adaptált megoldásokkal. Hogy a kap 9 kulcs célkütűzését legjobban teljesítsék, amit az EU szintje használóba is az a teljes bizottság kell jóvá hagyjon, nem csak az agrár szakbiztos a kritériumok és a kötelezettségek tekintetében a célkitűzéseket. Ez egy rend alapvető változás. Európa nem írja már elő, hogy milyen messze legyenek egymástól a gyümölcsfák például, a tagállamok kell eldöntsék, és a tagállami szinten kerülnek a célok is meghatározásra. Ezt azért hangsúlyozni szerettem volna. Nem tudom, hogy lenne egyből több bürokrácia, hiszen a legtöbb EU szabály, a, a, amelyet törölték az EU szintű szabályokat, nem hogy dupláznak, hanem hogy csökkennek azok a szabályok, amelyek meg feleljenek a gazdák. Először történik az, de szúrnak mondom, hogy fiatal gazdák, a kilenc kritérium, a célkitűzés e, egyikét képezik a generációváltás célkitűzése. Úgyhogy a tagállamok az adó Hát, eh, politika tekintetében, vagy a leasing tekintetében jó politikát végeznek, azt figyelembe kell venni, mert az Európai Unió további hozzáadott értéket ad a tagállamnak, annak érdekében, hogy legalább egy jó tervet hozzon létre arról, hogyan tudunk a fiatal gazdák szempontjából javítani. 35 év alatt gazdaság 16 a bírja a saját gazdaságát, tulajdonolja, ezen is lehet javítani ezen eszközökkel. A Dorfma jelentésben 187 javaslat van. 187. 175 ebből elviekkel egybe, egyetértünk, a többi a pénzzel foglalkozik. Persze a pénz fontos a gazdáknak, ám annak fényében, amit rendelkezésünkre áll, ez a legjobb javaslat, és most az MFF vita kell, hogy javítson ezeket a következő években a 187-ből 175 az nem rossz szerintem, és ennyiben az önök szakbizottságának munkáját beleötvöztük ebbe a bizottsági javaslatba. A szocialista dokumentumot olvastam, amelyet ön adott nekem, André úr. Én minden politikai frakció dokumentumát egyébként elolvastam. A dereguláció, amiről beszél, már része, része annak a jogszabálynak, amit elfogadtak a piacorientáció a szakpolitikáknak, Hát ez egy régi dolog, hogyha nem változtatni akarunk, akkor lényegi módosításokra van szükség. Persze kell valamilyen intervenciós lehetőség a kezünkben, ezért teszük kötelezővé a kockázatkezelési eszközökkel kapcsolatban, hogy az omnibusszal tettük, ami nagyon nagy javított a helyzetem, hogy a termelő helyzetét, alkupozícióját javítsuk, hogy a, a jogszabály nem méltányos gyakorlatait lebontsuk, és általában a gazdák pozíciót erősítsük. Tehát a krízis kezelő javaslat ott van, persze ezt finanszírozni kell, a kockázatkezelő eszközök ott vannak, most már kötelezőek, először egyébként. Tehát e témákkal kapcsolatos agályokra szerintem választottunk. Nikozon úrnak is ö, arról, hogy a szabály alapú ö, módszertanról túlléptünk, és nem az EU-val közvetlen van kapcsolatban, hanem a tagállammal a gazda, és persze a gold platinget el kell kerüljük, amit most sok tagállam folytat. Ezt jól tudjuk, megbeszéltük mi ketten is több alkalommal. Ön is régóta foglalkozik ezekkel, és tudja, hogy az ön idejében a, a, a mezőgazdasági kifizetéseket nem indexelték soha. A költségvetés bizottságban indult ez a vita, a folyóárakon vettük, hogyha kivesszük, tehát 1500-at fizetek most is, meg 20 évben is, a 7 éves programban a kap keretében a folyóárakon számoljuk a gazdák mit kapnak, és a gazdák ezt nézik, hogy mit, mi lesz a csekken 2021-ben, összevetve 2020-assal. Ez itt a lényeg. És az, hogy, hogy folyó, vagy milyen alapon számoljuk le, az neki mindegy, azt érdekli a gazdát, hogy mennyi van a csekken, amit kap. Persze a pénzt üdvözöljük, bárhonnan is jön. se válik a helyzet, hogyha pénzről beszélünk. Köszönöm, elnök úr. Nagyszerű produkció volt. A rendeletben van egy javaslat arra is, hogy a, azon a, a marha hús szektor és más szektor, amely nyomásra van kitéve. Most van a szabályozásban, illetve a rendelettervezetben egy ágazatibb módszertanra lehetőség, hogy ezekkel a, az egyes szektorokkal külön-külön tudjunk foglalkozni, és a rájuk nehező nyomással. A pénz természetesen nagyon fontos, és jogbiztonságot kell teremtenünk a gazdáknak. A Brexit miatt veszélyes időket élünk, március hamar eljön, és hogyha kizúg az Európai Unióból Nagy-Britannia, akkor mi fog történni akkor, amikor a programok finanszírozásáról van szó? Erről már most elkezdhetünk meditálni, és én tudom, hogy a Költségvetési Bizottság is ezt teszi, együtt kell működni velük, hogy a kifizetések folytonossága felálljon, hogy aztán a 12 milliárdos lyukat hogyan tömködjük be, hogyha Nagy-Britannia kizuhan márciusban az EU-ból, akkor hát azt, azt el kell kezdeni gondolkozni ezen, mert én magam egyébként a jogbiztonságot, illetve a kiszámíthatóságát szeretném. Nyilván a stratégiai tervekről még majd fogunk beszélni. A, e, kérdezték, hogy ez a teljesítmény hogyan fog működni. Éves jelentések érkeznek már most is a tagállamoktól a teljesítményre vonatkozóan. 200 számra kérünk adatokat a tagállamoktól már most is, és ezt alapvetően csökkenteni kell és oly módon kell ezt eh, szabályozni, hogy az eh, hasznos legyen a, eh, a, a teljesítményhez minden tagállamnak be kell vezetnie a tanácsadó szolgáltatásokat. A maximalizálás az egyes tagállamokban fontosabb, másokban kevesebb. El van magyarázva a jogszabálytervezetben, hogy ez hogyan fog működni. A tagállamok döntik el, hogy 60 ezer legyen, vagy 100 ezer. Egyébként egy sor tagállamban most önkéntesen 150 ezer a kifizetési plafon. Én egyébként a tisztességes elosztás híve vagyok a kifizetéseknél, és mindent megtettem, hogy ez meg is valósuljon nagyon A 80-20-as arány Írországban nem igaz, de majd el fogom küldeni önnek az adatokat, eh, McCarthy úr, de egyébként a tagállamok dolga, hogy ezt rendezzék. Már most eh, Írország megtehetné ezt, és eh, van egyébként 11 olyan tagállam már most is, amelyek a szaprendszer alapján a jogosultságokat kivezették. Tehát úgy gondolom, hogy önök kormányra készülnek, és Írországban akkor ezt követelhetik majd a koalíciós kormányukban. Ami a fiatal gazdákat illeti, most először egy konkrét célkitűzésnek kell, hogy megfeleljünk ezen a területen, e, valami, valami konkrét dolgot kell lépni ezen a területen. E, bizonyos egyszerűsítéseket már bevezettünk, 5000 gazda már most kap úgynevezett pre-prevention checket, amit a gazdák örömmel fogadtak, persze ennél lehet többet is tenni, és nyilván meg lehet változtatni, hogy hogyan érvényesüljenek a szabályok, és elkerüljük azt, hogy gold plating, tehát további szabályok hozzáfűzése történjen a már létező EU-s szabályokhoz. Tehát egyszerűsíteni kell, a, ez nem csak a bizottság dolga, a, a, a terheket. Hansing úr, újra azt kell, hogy mondjam önnek, hogy nem olvasta el a dokumentációt, mielőtt beült ide. E, mindent el kell magyaráznom önnek e, a kizöltítéssel kapcsolatban, de kérem, hogy olvassa el a dokumentumot, mielőtt idejön az új kap architektúra az igen ambiciózus a környezetvédelem területén. 20% mainstreaming eh, van most, 40% eh, lesz jövőre. Tudom, hogy ez eh, zavarja önt, mert eredményeket érünk el, de az audit jelentés, illetve a gazdák is mondják, hogy a jelenlegi greening szabályok nem működnek. Most ösztönzni akarjuk az egyes pillér alatt, kondicionalitás baseline, erre ön többször rákérdezett, és most csináljuk. Hogyha és az ambíciót is lehet növelni, a kettes pillérből is lehet környezetvédelmi pénzeket továbbra is lehívni, vagy még többet, hogyha az ambíció nagyobb színvonalú. Gyújtsa be a módosítóit, az önét is meg fogjuk fontolni. Egnyúr, ahogy mondtam, az alapvető változás az az, hogy a most nem a gazdákkal fogunk kapcsolatba állni, hanem a tagállammal alapvetően. E, már most is a tagállamok a célzottjai a szabályoknak e, nagy részt, e, vegyük Hollandiát, a jelenlegi jogszabályok a teipar területén 160 ezer 160 ezer eh, szarvasmarhát kellett leölniük, hogy a szabályoknak megfeleljenek. Ez egy nagyon komoly probléma volt eh, Hollandiában, nyilván nem tetszett a gazdáknak. Nyilván eh, a, a, a célokra szükség van. A tagállamoknak célokat kell kidolgozniuk. Nem tudom, többen közbeszólnak. Valaki akar mondani valamit? Az úr, a, itt gazdasági, szociális politikáról van szó, illetve környezetvédelmi ága is van. És minden kifizetés, a kifizetések e, ez a három alapon történnek. Én nagyon örülnék annak, hogyha több pénz lenne a kabban. És én elmagyaráztam a kontextusát ennek a dolognak, de ez csak a nyitólövés eh, tárgyalás lesz, Franciaország már most jelezte, hogy nem akarják, hogy csökkenjen a kap, én ezt üdvözlöm, és remélem, hogy a többi tagállam is felzárkózik, és akkor majd meglátjuk, mi lesz. Azt hiszem, hogy most ennyi lenne a válasz. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most következik a második része a mai ülésünknek. És itt most személyesen azt szeretném még elmondani, hogy még hogyha a tagállamok kapnak is felelősségi köröket, ez nem jelenti azt, hogy a kapott visszahelyeznénk nemzeti kézbe. Másodszorban pedig, ami a gazdák szerepét illeti, itt is nagyon sok mindent kell tennünk a tagállamoknak, például a földvásárlás vagy az adózási kérdések területén, úgyhogy kicsikét azért ki kell terjesztenünk a öm, kört. Mátó képviselő következik. Köszönöm szépen. A Kanári-szigeteken nagyon aggódnak az emberek. Juncker úr nem olyan régen azt mondta, szó szerint, hogy folytatjuk majd a programokat, és nem akarjuk csökkenteni, vagy vagy megszüntetni ezeket. A parlamentben is egyébként elfogadtak már egy állásfoglalást, amely pont arra vonatkozott, hogy a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozólag nem csökkentik a programokra vonatkozó pénzt. Ehhez képest ugye 3,7%-os növekedést javasolt a parlament, az önök javaslata viszont nagyon rossz hatással lenne a gazdák, a környezetvédelem és általában a mezőgazdasági szektorra is, és ráadásul a 349-es cikkel sem áll összhangban. Ami pedig a társfinanszírozást illeti, ugye itt egy akár 85%-os társfinanszírozást 70%-osra akarják csökkenteni. Ezt a csökkentéseket nem vagyunk hajlandóak elfogadni, és ezért kérem azt, hogy ezeket az alapokat ön védje meg, és Juncker úr pedig tartsa be azt, amit mondott. El lehet mondani azt, hogy 25 millió nem sok, de az ultraperiférikus régiók szempontjából ez a túlélés záloga. Köszönöm szépen. De Castro képviselő következik. Köszönöm szépen. Egy percben csak két gondolatot szeretnék elmondani. Az első a költségvetésre vonatkozik és jó, hogy itt van Ártői úr is velünk. Hat miniszter, mezőgazdasági miniszter is beszélt már arról, hogy a közös agrárpolitikát meg kell védeni ennek a költségvetését. Remélem, hogy 18-án még többen fogják ezt támogatni, és egyébként én ebbe biztos is vagyok. Mi pedig a parlamenti szakbizottság részéről, és az önök, és önök a bizottság részéről is tehetnek valamit. Jobb feltételeket kell teremteni, mert már nagyon sokszor elmondtuk ebben a szakbizottságban, nem jó az, hogy a gazdák kell, hogy megfizessék a brit választópolgárok egyébként teljesen jogos vagy jogszerű döntését. Arra is emlékeztetnék, hogy itt nem arról van szó, hogy a jó híreket akarnánk negligálni. Tetszik nekünk a rugalmasság, a kis gazdákra vonatkozó rész szintén, aztán a piaci rendtartás szintén, vagy a fiatal gazdák. A probléma az, az alapbeállítás. Az, hogy gyakorlatilag a tagállamok fogják ezt majd elvileg megvalósítani, de ők nem hogy kevesebb, hanem általában több bürokráciát fognak majd alkalmazni, főként a regionális berendezkedésű államok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és köszönöm a biztosnak is külön. Egyetértek azzal, amit most elmondott Paulo de Castro, és azzal is, amit Dess úr mondott. Mert én azt gondolom, hogy ezen a mostani eh, javaslaton belül nem, hogy csökkennének az administratív terhek, vagy a bürokrácia, hanem inkább jogi szempontból is jogbiztonytalanság alakul ki. Pedig nem ez a célunk, ugye? Ugye emellett a biztos arról is beszélt, hogy a piachoz kell igazodnunk, különböző eszközökre van szükség. Nekünk tetszett volna, hogyha önök figyelembe veszik a intenzív gazdálkodás a juh és kecske ágazatra vonatkozó parlamenti javaslatokat. Nem olyan régen egyébként ezzel kapcsolatban volt egy saját kezdeményezésű jelentésünk, és aztán itt van egy másik téma, a mm, szigetek. Ezek nem feltétlenül ultraperiférikus régiók, de ugyanakkor nagyon nehéz helyzetben vannak. Nekem az is tetszett volna, hogyha további intézkedéseket olvashatunk a fiatalokról, mert igaziból itt a fiatalokról semmi új nem szerepel ebben a javaslatban. Nagyok a feladataink. Hojbus úr asszony következik. Köszönöm szépen. Kedves biztos, többször azt mondta ön, hogy nem fogják a kapot visszadni nemzeti kézbe. Ugyanakkor a közös célok mindenki számára azonosak kellene, hogy legyenek, de a célok na azért mégiscsak nagyon különböznek, sőt, egyesek egymásnak ellent is mondanak. Ezen kívül pedig itt van a versenykérdése is, ami fontos. Itt van a klímaváltozás, a környezetvédelem és azok az indikátorok is, amelyekről ön beszélt, szerintem nagyon gyengék, ezek tényleg nagyon gyenge indikátorok, és most pedig stratégiai terveket kell majd kidolgozniuk az államoknak, a tagállamoknak. Természetesen különböző prioritások mentén fognak működni, ezek és aztán ne felejtsük el, hogy itt van a klíma, a környezetvédelem kérdése és a piaci áringadozások, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a javaslat ez nem egy jó kiindulási alap, mint ahogyan ezt ön elmondta, sőt, inkább ennek az ellenkezőjét gondolom, ez egy elvesztegedett lehetőség volt. Ahogyan Hajszing úr is elmondta, ön csak vonja vissza ezt a javaslatot. Köszönöm biztos úr. A bevezetőben azt mondta, hogy a gazdák nagyon függenek a támogatás kiegészítéstől, 46%-a a közvetlen jövelem támogatásból jön Brüsszelből. Ez engem elég megrázott. Szerintem nem egészséges ez. Valamint tenni kell ezen számadatokkal. Szerintem a válasz nem az, hogy növeljük a közvetlen jövedelem támogatást, hanem inkább a piacról beszerezhető jövedelmét kell növelni a gazdának, úgyhogy az EU inkább a piaci orientációra kéne koncentráljon, a versenyképességét javítva az Európa, egész európai ágazatban. Tehát általában üdvözlöm a javaslatát, jobban szabott, és a hosszú távú kihívások, a gazdával szembesülő kihívásokra koncentrál. A versenyképesség és a fenntarthatóság hosszú távú javítása a célja, és nem az a régi módi csak a támogatástól függő életet tesz lehetővé. Van egy kérdésem. Sokszor, gyakran érvelnek azzal, hogy kell a támogatás, mert az intézkedések itt szig, szigorúbbak, mint harmadik országokban. Van egy, jó egy tanulmány arról, hogy a költség-ár arányban mik a különbségek, ami nálunk van és ami harmadik országban jellemző. Van számadat erről a különbségről? Nos. rynek więcej dla Hogyan működik ez a piac, és vagyon hogyan lehetne többet adni a gazdáknak? Danten úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Mondjuk ki, Őszintén, kedves biztos, ön egy jó politikát egy nehéz helyzetben kell, hogy tovább vigyen. Mi itt a parlamentben nagyon elkeseredettek vagyunk, és úgy tűnik, hogy Brüsszelben nem ismerjük azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a gazdák. Az elmúlt időszakban, az elmúlt három évben a az időszaknak a legnehezebb éveit éltük meg, és ön csak annyit javasol, hogy még tovább csökkentsük a támogatásokat, és ugyanakkor ne a gazdákat támogassuk ezekből a pénzből, hanem más célokra fordítsuk. Persze nincsenek varázslatos megoldások, én azt gondolom, hogy itt nagyon sok kritikát lehet megfogalmazni, és én felírtam azt is, hogy a hatásvizsgálat nem veszi figyelembe azokat a költségvetési megszorításokat, amelyekről itt szó van, és egyébként a kereskedelmi megállapodásokat sem veszi figyelembe, amelyekről éppen tárgyalnak. Nagyon sok mindenről azt gondoltuk, hogy alap, ilyen a közös, az agrár és a politika. Nos, ezekből ma már semmi nem marad. Egy olyan újabb reformról van szó, amelyet tulajdonképpen csak a büdzsé megszorítás indokol, és ön, kedves biztos, majd el kell nekünk magyarázza azt, hogy a parlamenti javaslatok hogyan valósulnak meg az ön szövegében. Köszönöm, hogy meghallgatott. Myślę, Zapominamy, że budżet ustala komisja. Köszönöm e, nekem e, az a benyomásom, hogy e, elfelejtjük néha azt, hogy a költségvetést az egész Európai Bizottság javasolja, nem pedig a mezőgazdasági biztos. Tehát ezt a kérdést a bizottságnak kéne feltenni, vagy akár az állam és kormányfőknek, mert ők fognak dönteni majd a költségvetésről. Vájc úr következik. Herr Kommissar. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Igen, úgy van, hogy mi gazdák, a támogatásokból kapjuk jövedelmünk egy jelentős részét, de ön szerint a, lemondanánk a kemény munkáról, biztos szeretnénk mi is méltányosan eladni a jó remészet, amit kemény munkában megdolgozunk. Ám egyre inkább el kell magyarázni a társadalomnak, hogy honnan jön ez, és tőlünk ez, élelmiszert akarnak az emberek, jó minőségű, egészséges, fenntartó élelmiszert. Én biogazda vagyok, a víz, a vízvédelem, a, az állatvédelem, a környezetvédelem tekintetben százszerzelékig meg kell feleljek, és honnan jön az én piacom, egy, egy, egy nis piacom van csak, és az európai támogatási politika céljának megfelele, ha a kisvállalatokat akik tényleg támogatni, akkor a eh, hektárként két tehén eh, legyen a határ, mert a tényleg a földet feldolgozókat kell támogatni, és nem azokat, akik brazil szójával, amerikai kuricával ö, eh, ö, ipari sertés termelést folytatnak, nem azokat kell támogatni. Pan Posorti. Ártvi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves elnök úr és kedves biztos, örülök annak, hogy a Dorfman jelentés lényegét beleépítették a javaslatukba, viszont nincs benne a költségvetési javaslatunk. Ez pedig nagyon rossz üzenet a gazdák felé számunkra. Ez azért is nagyon fájdalmas, mert sokszor elhangzott az, hogy megmarad majd a kapra szánt büdzsé, és ez nem történt meg. Örülök az erőfeszítéseknek, amelyek arra irányulnak, hogy csökkentsük a komplexitást, a bürokráciát, a formalitásokat, még akkor is, hogyha nem tudom, hogy ezek az egy, úgymond egyszerűsítések mennyire lesznek hatékonyak is, de az biztos, hogy ez egy prioritást kell, hogy képezzem. Most még csak az elején tartunk ennek a tárgyalás sorozatnak, és arra is emlékeztetni szeretném önt, hogy Franciaország alapvetően támogatja a közös agrárpolitikát. Úgyhogy kérem, hogy mondja el a Ottinger biztosnak, hogy amikor Franciaországba jár a különböző parlamenti bizottság előtt, akkor ne mondja azt, hogy kettős mérce van, mert az biztos, hogy ettől sokkal hatékonyabb lesz, és sokkal nyugodtabb a hang nem. És végül pedig biztos úr, itt nem csak jogi kérdésekről és kérdésekről van szó, hanem itt a kereskedelempolitika és a szuverenitás, illetve az élelmiszer biztonság közötti öm, együttműködésre van szükség. Fontos az, hogy koherencia alakuljon ki a kap és a kereskedelem politika között. Semmi értelme nincsen annak, hogy támogassunk olyan embereket, akiket egyébként mi ö, taszítunk bele a csődbe, mert olyan helyzetet teremtünk, amely számukra elviselhetetlen. nie mogłem ograniczać czas przewodniczącemu Komisji Budżetowej. Köszönöm szépen. Nos, én személy szerint úgy döntöttem, hogy a Költségvetési Szakbizottság elnökét nem fogom leinteni. Domnule președinte, domnule comisar, eu vă mulțumesc pentru efortul pe care l-a... Köszönöm, biztos úr, és eh, köszönöm az erőfeszítéseit. Teljesen egyértelmű, hogy munkája során megpróbál megfelelni a tagállamoknak, az összesnek. Ugyanakkor azért vannak csalódások, és van javítani való. Ön arról beszél, hogy a pénzt a gazdáknak kell odaadni. Én természetesen nem értek egyet a második pillér csökkentésével, de ha már pénzről beszélünk, érdekelne, hogy miért van különbség a között, hogy mely tagállamokban kapnak pénzt a gazdák. Miért kap a francia gazda kétszer annyi pénzt, mint a román? Ugye korábban azzal indokolták, hogy a költségek eltérőek. A költségek valójában most már azonosak, sőt, el tudom mondani, hogy adott esetben magasabbak is a keleten, mert nem annyira iparosodott a mezőgazdaság. Panie Przewodniczący, e, Panie Komisarzu. Köszönöm szépen. Kedves Biztos úr, ön arról beszélt, hogy a kiegyensúlyozott vagy jobb fizetségeknek a híve, de sajnos az, amit önök javasolnak, az ezzel teljesen ellentétes. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a következő lenne a kérdésem. A bizottság a jogállamiságot feltételként akarja megjelölni a közvetlen kifizetések nél, nos hát akkor ezt miért nem kellett belevennünk a csatlakozási szerződésekbe? Kérem, hogy mondja meg számomra világosan azt, hogy mennyit kapnak majd mondjuk a lengyel gazdák. Ön beszélt arról is, hogy költséges módosítások is lesznek. Nem tudom, hogy a bizottság vajon végzettek kalkulációkat azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamoknak mennyibe kerül egy-egy euróra levetítve a támogatásokhoz való hozzáférése. A greening nem működött, ugyanakkor mégsem változik mindez, ez nem ellentmondásos ön szerint, ráadásul itt a klímaváltozással kapcsolatban is azért, hogyha paranoiás hozzáállás lenne a mérvadó. Persze értem, hogy a bizottság szeretné az emberek egészségét a jó élelmiszereken keresztül is védeni. Köszönöm szépen, Petri asszony, köszönöm. Kedves biztos, kedves elnök úr, köszönöm, hogy eljött ide a szakbizottsághoz. Ami a horvát csatlakozást illeti 2022-ig a horvát gazdák ennek értelemében az első pillérbe tartozó kifizetéseket egy nemzeti borítékból kapják meg. Gyakorlatilag Horvátország 2020-ban fogja megkapni ezeket az összegeket, és miután ugye itt a kapra vonatkozólag nagy megszorításokról van szó, ezek szerint Horvátország lesz az az ország a történelem során, amely először nem kapja meg a teljes összegeket, úgy, ahogyan az szerepelt a csatlakozási szerződésben. Hogyan egyeztethető össze ez a kettő, hiszen fontos lenne ez a kifizetés az aknamentesítés szempontjából is. Ugye 25%-kal csökkentették a vidékfejlesztési alapot, nem tudom, hogy ennek Horvátországban a vidéki területekre milyen hatása lesz, hiszen emlékeztetném önt arra, hogy Gyakorlatilag a horvát költségvetés 46%-a a vidékfejlesztésre van szánva. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Nekem van egy elméletem és egy kérdésem is. Tudjuk, hogy a költségvetés főszege csökkenni fog, ugyanakkor van egy ötletem. Gyakran halljuk, hogy a migrációs átcsoportosítás miatt csökken az agrárium költségvetése, mindannyian tudjuk, azonban azt is, hogy le kell állítani a falusi lakosság elvándorlását. Ezt meg kell tennünk, és véget kell vetnünk az elnéptelenedésnek szeretnék még valamiről beszélni, amiről ritkán beszélünk. A méhészet, ez a növények beporzása ö, során fontos. A hetes cikk a jelzőszámokról szól, ö, és azt mondja, hogy a idézem. Emanating from EU legislation. Article 11 states what member states must include in the conditionality system in the CAP a kap stratégiai tervében, meg a hármas mellékletben az egyes termékcsipotokra le vannak osztva kötelező követelményként. Ezek a mostanitól elmaradnak. Például nincs követelmény az új javaslatban az ökológiai fókusz területekre vonatkozóban, és nem tiltják a pesticidek használatát semmilyen területen hogyan illeszkedik ez a társadalmi igényhez, amely különösen a fajok sokféleségét szeretné megtartani. Oui, merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök úr. Én gazda vagyok, és nem vagyok nagyon tanult de látom azt, hogy 800 millió fölüli összegről 365 millióra csökken a főösszeg. És látjuk, hogy Nagy-Britannia kilép az EU-ból. 15 milliárd a hiány, ha utána számolunk. Úgy érzem, hogy a Brexit csak alibi arra, hogy a költségvetés megvágását megideologizálják, holott valójában ugye nagyobb mértékben csökkentik, mint amit a Brexit indokolna. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ön a bevezetőjében az európai agrárpolitika közösségi voltát hangsúlyozta, és azt is mondta, hogy itt a teljesítésre koncentrálnak. Ám a részleket vizsgálva láttuk, hogy, hogy továbbra is 27 termékre vonatkozóan termék mellényisekhez kapcsolt támogatás van 13% a tagállamokban. Ha látjuk, hogy mennyi tétel tettek, te, tehetnek át az első és a kettes pillér között, az elsőről a két, másodikra, de a másodikra az elsőre is mekkora tételek mehetnek át. Aztán ha megnézem, hogy a második pillér területen csak 30% a minimum kvóta a környezetvédelmi politikára javasolt tétel, meg azt javasolja, hogy 75%-ig a beruházások az EU részéről támogathatóak, akkor felmerül a kérdés bennem, hol van itt a közösségi jelleg? Hogy nehogy valami újra a renacionalizálás irányába haladjunk. Flanagan képviselő. Uh, thank you very much. Köszönöm néhány évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta volna, hogy lesz egy nyilatkozat a kapról, és euh, én euh, azt mondtam volna, hogy én városi gyerek vagyok, nem érdekel. De mindenkit érdekel, aki a vidéken él, az én területemen, városban jó lenne, ha hallanám, mert ami itt megy most, az bagrablás. És, a, és itt a, a biztos maga vezeti a, a, a tolvajok autóját. Tehát azt reméltem, hogy a redistribúció erősödik, de sajnos nem lehet újraelosztani valamit, ami nincs meg, mert nem sok pénz lesz, amit újraoszthatnának, ha olyan helyzetbe jutunk, ahol a 60 ezer től csökkentenek, csak 100 ezernél van a capping, és figyelembe veszük a, a munkavállalói, munkavállalás költségét, az egésznek semmi értelme nem lesz. Jelen pillanatban úgy gondolom, vannak olyan emberek, akik azt mondják magukról gazdák, akik dolgoznak, és 120 ezeres jövedelmet számolnak el maguknak évente, és persze a kap táplálja őket. Azt reméltem, hogy lesz valami redistribúció, de nincs, ha csak nem látunk igazi változást ebben a kapban, igazi változást. Nem látok semmi kapcsolódást Dorfman úr jelentéséhez, ha a jelenlegi helyzet fennmarad. Hogy mondható az, hogy nem arra támaszkodik, amit 27 éve tettek. Hogyan lehet? Ha nem beszélünk arról, mi történt 27 évvel ezelőtt. Mit csinálnak most? Ön abszolút semmibe vette azt, amit elmondtunk. Éjjel-nappal semmibe veszik. Ez a különbség a két javaslat között. Vége van, elnök úr. Tá, podvújni csász. Helyes. Kétszer annyit beszélt ugyanis, mint amiről szó volt. Nekem van egy meglátásom, meg egy kérdésem az elején, a meglátásom. Úgy gondolom, biztos úr, gyakrabban kellene beszélnünk, és nem tartom helyén valónak, hogy utoljára hozzánk jön a parlamentbe mindig. A képviselők között mindig vita tárgya ez. Minden intézménynél előbb járt. Meg a sajtónál aztán jön a végén hozzánk. Ez nem jó stílus. Korábban beszélt erről mondták, hogy sok képviselő van itt. Hát úgy tűnik, hogy a parlament udvariasabb, mint az Európai Bizottság. Van egy kérdésem is, arról beszélt, hogy a munkaerőt kének támogatni. Ez itt elszámolt munkaerőről van szó, számlaerőről, vagy pedig tényleges munkavállalókról? Mert azokat számolva, akik tényleg ott dolgoznak a földeken, nekem szociáldemokratának rendkívül fontos, hogy kizárólag azon munkavállalókat támogassák, akik a szociális adót fizetnek, TB-t fizetnek, az nem megy, hogy olyan munkahelyek működnek, amelyek a fekete piacon működnek, vagy arra felhaladnak. Ha azok a kivételek, amelyek a családtagoknak kapnak, arról lehet persze beszélni, ám olyan munkaerőt támogatni az EU részéről, csak olyat lehet, amely tisztességes munkahelyet tart és rendesen adót fizet. E, Köszönöm szépen. Nos, valóban pontosan erről van szó. Miután konzultáltunk, a biztosok beszélnek majd az újságírókkal is. Viszont így szerveztük a munkát, úgyhogy remélem, hogy mindenki meg fogja ezt érteni Katainen képviselő. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a biztosnak a prezentációját, és hát nagyon nagy kihívást jelentenek ezek a javaslatok. Ugyanakkor azt mutatják, hogy át akarják alakítani a rendszert, több felelősséget adnak a tagállamoknak, ez szerintem jó, és fontos az is, hogy kompenzációkat fizetnek ki a nehéz környezeti feltételekkel küzdködő területeknek a greening, és más példák nem kellőképpen lettek bemutatva, nem tudjuk elfogadni azt, hogy csökkentsük a vidékfejlesztést, és azt gondolom, hogy pont az a terület, ahol olyan nagy sikerrel tudtuk a környezetvédelmet erőmozdítani, ilyen óriási megszorításokat kell majd elszenvedjen. Nem tudom, hogy a biztos a cappinggal kapcsolatban hová akar kiukadni. Nagyon sok gazdaság befektetett, és a produktivitását, törmelékenységét növelte, ezen, hogyha ezt most nem támogatjuk, akkor ennek így nem volt értelme. Hogyan látja a bizottság mindezt? Köszönöm. Én is köszönöm szépen, biztos úr. Minden bizonyal az, ami az ön javaslatában a legnagyobb aggályokat kelti a stratégia. És az, hogy az emberek attól félnek, hogy újra nemzeti kézbe akarják ezt az egész mezőgazdaságot adni. A parlament a költségvetési megszorításokat nem támogatja, és reméljük, hogy ezt majd érvényre is tudjuk juttatni. Egy konkrét kérdésem is lenne, a FEADERT miért veszik ki a strukturális alapokból? Nem tudom, hogy ennek mi a célja, viszont ezen keresztül az biztos, hogy nem lesz a finanszírozás olyan rendszerben megvalósítható, ahogyan az a strukturális alapok alapján működik, az egyes cél kitűzésbe tartozó országok számára. Tehát én egyszerűen nem értem ezt az egészet. Vajon az új célokban miért nem szerepelnek a vidéki nők vagy női gazdák, hiszen ez rendkívül fontos kérdés, és erről szó sem esik. Én azt hiszem, hogy erre szükség lenne. És ezen kívül pedig azt is el szeretném még mondani, kedves biztos, hogyha nem fogadjuk el ezt a javaslatot, vagy nem kerül elfogadásra az egész pénzügyi keret, akkor mi lesz? Voorzitter, dank u wel. Elnök úr, köszönöm. Biztos úr, az újságírók nem kaptak választ arról, hogy pontosan mit akarnak végül is megvágni, megszorítani, mekkora tételről van szó. A második konkrét kérdésem mert az első pillér és a második pillér tekintetében azt mondta, hogy tanácsadó szervek kell, hogy támogassák a kis gazdaságokat. Az nem megy, hogy Hollandiában, hazámban, ahol jól ismerjük ezeket, nagyon magas igényeket támasztunk, és aztán nem tudjuk teljesíteni ezeket. Hogy hajtam a úr mondata, hogy tízezrével kellett levágni a marhákat, Ám hogyan tudom elmagyarázni azt, hogy a gazda hogy maradhasson gazda mindezen körülmények között? Ez a konkrét kérdésem. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, na początek... Köszönöm, biztos úr. Először is egy megjegyzéssel kezdem a stratégiára vonatkozóan. Ön azt mondta az elején, hogy a Brexit körülbelül 12 milliárdos kiesést jelent évente az költségvetésből. Ebben a kontextusban a bizottság miért akar további, több milliárdba kerülő prioritást megfogalmazni, amely további megszorításokat eredményez az létező politikákban. Ez egy olyan stratégiai megközelítés, amit én magam nem értek. Van egy másik kérdés, amire már többen utaltak, itt a különböző harmonizációról van szó, a támogatások harmonizációjáról. Az önjavaslatai ebből a szempontból kozmetikusak, kozmetikaiak csak nem történik meg ugyanis a 2021 utáni közvetlen kifizetés harmonizáció sem. Az új tagállamok idézőjelben valószínűleg a diszkriminációért a bizottságot majd a bíróság elé tudják citálni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nagy öröm, hogy a bizottság nagyobb konvergenciát akar, ugyanakkor elégedetlen vagyok eh, amiatt, hogy a balti államokban eh, és eh, Litvániában csak a 75%-át érjük el az átlagnak. Az EU teljes átlag elérését eh, célként a csatlakozási szerződés már 2013-ra kitűzte, tehát eh, a gazdálkodóinknak sosincs, továbbra sincs meg az egyenlő esélye. 53 ezer gazda írta már elő, írta már alá az elégedetlenséget, a petíciót, amely az elégedetlenségüket fejezi ki. Amikor konvergenciáról beszél, akkor tényleg komolyan gondolja? Gondol olyan gyakorlati kérdésekre, vagy intézkedésekre, amelyek ezt elérik? Mert úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy én számomra olyan, úgy tűnik, hogy a verseny csak akkor tisztességes, hogyha mindenki ugyanarról a rajtvonalról indul. Köszönöm. A konvergencia az valójában azt jelenti, hogy csak kismértékben csökken a különbség. Miért kezdi ezt a csökkentés is csak 2022-ben, illetve az önjavaslata szerint a rugalmassági küszöböt is csökkenteni akarják. Én azt gondolom, hogy a rugalmassági küszöb bevált azokban az országokban, ahol alkalmazzák, tehát érdemes erre visszatérni. A másik pedig a termelési küszöb, ezt is csökkenteni akarja. Nincsenek minden adatra megfelelő kutatási eredmények, de én úgy látom, hogy a jelenlegi kifizetések szintjén nincs verseny torzulás. A kis vállalkozások kizárása a környezetvállalási környezetvédelmi célok alól javítja a helyzetét a kis gazdáknak. Dorfman képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egyéb kérdéseken túl a piaci orientáció tetszett nekem a javaslataiban, meg a zöld architektúra megújítása. Nagyon sok érdekes gondolat van benne. Meg kell vizsgáljuk majd a részleteket, persze, hogy a második pillérben nem szaladunk-e gondokba, mert az első pillérben már kapott támogatást a cél. Ezt részteségben lehet majd tisztázni. Az úgynevezett New Delivery Model ügyében remélem, hogy igaza van, és a pozitív eh, nézete a, a bürokrácia leépítésével kapcsolatban meg is valósul, ám egy kicsit eh, olyan vagyok, mint Szent Tamás, akkor hiszem, ha látom. Eh, mert hogy a legutóbbi körben is láttuk, hogy rá, zátonyra futott a dolog, nem volt olyan sikeres az a reform, ahogy megcélztük. A szolgáltatás tekintetében, hogy az ön által javasolt a 90 százalék elég vonalú számítása, mert ez a nagy támogatottság, én, nem, én ezt nem érzékelem, bár be kell vallani, hogy nagyon sok dolog valóban benne van a jelentésben. Az első pillérben elsősorban több bátorságot látnék szívesen az első pillérben adjuk ki a pénz legnagyobb részét, és a kevesebb pénzzel rendelkezésre el kell gondolni, azon, hol koncentrálódik. A capping tekintetében egyetlen üzem, üzem mert sem, szerintem érint jól ez a capping, újra kéne számolni a következő hónapokban megpróbáljuk már részteiben értékelni és javítani mindezt. Dorfman képviselő. Valóban, ön sokkal kevesebbet bókolt a biztosnak, mint fordítva. Járképviselő következik. Vielen Dank, Herr Kommissar. Vier kurze Fragen. Die erste Négy rövid kérdés. A kapunk regresszió a hektárszám tekintetében eléggé széttartóak azonban a birtok szerkezetek Európában. Egy központ és ott a eh, meghatározás több kárt okoz, mint hasznot. Ez tehát a, a hektár elszámolást a tagállamra kéne hagyni, épp azért, mert nagyon nagyok a régió közötti különbségek. A másik dolgot Romfer úr említette, a környezetvédelmi teljesítések a második pillérben kéne elszámolásra kerüljenek, aztán az a, a, régi alaprémiumot hiányolom. Az első pillérben volt egy, egy bázisprémium, ehhez jött a greening. Most a bázisprémium nem látom sehol, bár csak átolvastam aztán a szöveget. Aztán a, a gazda ö, bürokratikus terhének csökkentése, kicsit polematikusan mondhatom, hogy talán a bürokratáknak a számát kéne plafon, keppinggel plafon alá vonni, ott kéne javítani, az igazgatásban kéne a bürokrácia mentességet jobban megvalósítani, hogy ezek a gondolatok el is jussanak aztán valóságként a gazdához, ez van a politikai érdek. Buda képviselő, köszönöm szépen. Tisztelt biztos, mi nagyon nagyra értékeljük az önök erőfeszítéseit a bizottság részéről, ugyanakkor azért nekünk sem tetszik mindez, mert mi konvergenciát szerettünk volna minél gyorsabban és megfelelő szinten az új tagállamok számára is. Most pedig, ami a kapingot illeti, figyelembe kell venni azt, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nagy gazdaságok vannak, ezek 3500-at tesznek ki Romániában, de hát persze a kis és közép, közepes mértékű vagy méretű vállalkozásokat is támogatni kell, mert különben ezek nem fogják túlélni a piaci rendszert. Kedves biztos úr, amióta én, biztos, amióta én itt vagyok a parlamentben, azóta mindig a rugalmasságról beszélünk, és szerintem az, hogy ön nagyon sok felelősséget oda akar vetni a tagállamoknak, az biztos, hogy ezen keresztül kevesebb lesz a bürokrácia. De vannak azért olyan szabályok, amelyeket standardizálni kellene minden tagállamok számára. Ezeknek a listáját szeretném látni minél hamarabb. Köszönöm, Ribeiro asszony. Köszönöm szépen, én nagyon aggódom mert itt azért elképzelhető az, hogy a pozait trójai falóként fogják alkalmazni. Az ultraperiférikus régiók stratéra vonatkozó stratégia szerintem a poszei programot akár meg is, tehát ezt tönkreteheti. teheti szerintem elfogadhatatlan az, hogy az ultraperiférikus régiók háromszor is a kapon belül megszorításokat kapjanak, annak ellenére, hogy a parlamenti döntésének pont az ellenkezőjére vonatkozik, és ráadásul Juncker úr is garantálta számunkra azt, hogy ezt meg fogja ezt a programot megőrzi. 25%-os csökkentés a vidékfejlesztésben és 30%-os csökkentés a társfinanszírozásban. Vannak olyan tagállamok, amelyekben egyszerűen ezen feltételek mellett a társfinanszírozás nem fog megvalósulni, hogy igenis, és ez már önmagában nemzeti kézbe való visszahelyezése a helyzetnek. Aztán itt van ugye a mm, orosz embargó, a tejkvóták miatti probléma. Lehet, hogy nem mindig a tanácsnak kellene igazat adni, hanem néha a gazdákra is lehetne gondolni. Köszönöm. Biztos úr, amit én nem értek, az az, hogy miért készítenek olyan javaslatot, amely nem abból indul ki, amit helyi valónak és szükségszerűnek tartunk, hanem a javaslat magát kasztrálja, különféle olyan indoklást indul, hogy miért nem lehet ezt meg azt tenni, holott ami szükséges és hasznos volna, az kéne a célokban megvalósuljon. Másodszorban azt kérdem, vajon az egyes területekben a kettes pillért illetően, például a végrehajtás, az igazgatás egyszerűsítésében készült a hatástanulmány, amely részben összevetné, hogy a valóság miképpen fest a harmadik kérdés, hogy milyen átmeneti intézkedéseket és feltételeket szabnak majd meg. Pan poseł Um, Commissioner, you've indicated... úr, köszönöm biztos úr, ön azt mondta, hogy Brüsszel nem fogja szabályozni agrárföldeken, hogy mennyi fa legyen hektáronként, ezért a fák léte nem fogja befolyásolni azt, hogy egy föld után járjon-e támogatása az alap jogszabály, nyilván nem említi a szá- fák számát. Noha ez egy javulás, ez nem fogja növelni a fák számát az agrárterületeken, mert a gazdák aggódni fognak amiatt, hogy az ilyen földet olyannak tekintik el, ahol lehet legeltetni. Kérem, hogy az esetleges kétértelműséget itt oszlassa el, és nyugtasson meg mindenkit, hogy további fák telepítése nem fogja veszélyeztetni a kifizetéseket. Ugye 9%-a az erdészet az agrárföldeknek, és ez üdvözlendő, javítani is kell még ezt az arányt. Javítja ugyanis mindez a bevételi forrásait a gazdáknak, növeli a biodiverzitást és környezetvédelmi pozitív hatása is van. Za a e, Najprej Köszönöm először is. E, kell egy felső határ a kifizetéseknél, és ez meg is valósult. Másodszorban pozitív hozzáállása a fiatal gazdákkal szemben harmadik so- e, cél a összekapcsolása a, a mezőgazdasági termelőnek és a feldolgozónak, és az okos falvak gondolata és terve fontos, hogy szerepeljen. Ám három dilemma is felmerül. Hogyan lehet kevesebb eszközzel a vidékfejlesztési programokban, meg a közös alapokban is kevesebb pénz lesz. Hogyan lehet tehát kevesebb forrással ezeket a célokat elérni. Másodszorban, vajon azok a stratégiai tervek, amelyeket a tagállamok készítenek el, a, kont- a kifizetések kontinuitása fenntartható-e? Nem lesz -e túl nagy teher mindez a tagállamok vállán? a greening feladatnak ellátása, és nem vezette újabb egyensúlyhiányt az EU-n belüli tagállamok között, növelve a különbségeket. Commissaire, les coupes prévues dans le premier... Köszönöm, biztos úr, az első pillér visszavágása, illetve a második drasztikus visszavágása, az különösen azért súlyos, mert más témákra lesz átcsoportosítva a pénz, például a migrációra, ami franciát illeti, a Franciaország számára 614 millió veszteséget jelent évente. Az európai gazdaság egy nagy gazdaság, alássa mindez a politika, a mi politikánkat. Az amerikai Farm Bill az egyébként nem a gonosz Trumpé, hanem az okos és ügyes Obamáé, amely megvédi az amerikai gazdákat, és hagyja, hogy lehetővé teszi, hogy a versenynek megfeleljenek az európaiak kárára. Nekünk ilyenünk nincs. A, az az igyekezet, hogy csökkentsék az első pillért. C'est au prix de Sajnálatos. Sajnálatos módon. Alors, le nouveau modèle... A gazdáknak szükségük van arra, hogy a stratégiai tervek elkészítése segítséget kapjanak. Zoló kollega. Köszönöm szépen, és köszönöm kedves biztos, én azt kell, hogy mondjam, hogy bennem azért az egész javaslat megközelítésével kapcsolatban nagyon nagy aggályok vannak, annak ellenére, hogy ön próbál minket meggyőzni. Itt közös agrárpolitikáról szólunk, beszélünk, és a bizottság fogja majd a célokat meghatározni, és majd a tagállamoknak rugalmasságot ad arra, hogy a részleteket szabályozzák. Hát ez mit jelent? azt, hogy nagyon különbözőek lehetnek a szabályok tagállamról tagállamra, és elképzelhető, hogy valamiféle verseny is kialakul, és egy nem homogén európai rendszer fog kialakulni, amely tisztességtelen piaci magatartáshoz vezethet. Igen, jó a rugalmasság, ez nagyon szépen hangzik, de azért én azt gondolom, hogy egy közös igazgatásra van szükség, mert nagyon sok dinamika azért azonos és közös agrárpolitikáról beszélünk továbbra is. Köszönöm szépen. Doros következik. Thank you. Commissioner, Köszönöm, biz, e, e, biztos asszony. 75%-a az észak-ír agrártermékeknek a brit piacra megy, 80%-a az észak-ír marhahúsnak a brit belső piacon talál gazdát. Ön ennek ellenére támogatja a backstop politikáját, amely az észak-ír gazdákat teljes mértékben el lehet elinteni, és ezzel bevezetne ellenőrzéseket, vám ellenőrzést például a főpiacunk és köztünk. Én azt gondolom, hogy az agrárbiztosnak bizonyos dokumentumokat feltétlenül el kell olvasnia, például azt, amely kritizálta az ír, illetve ír kormány álláspontját. Az ír kormány is hidegre teszi a saját gazdáit. A valóság az, hogy a jelenlegi piacaink 50%-át nem tudjuk azonnal új piacokkal helyettesíteni valójában. ez csak úgy tudunk, ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha csökkentjük az árainkat. Ön beszélt arról, hogy milyen kihatása van ezekre a problémákra a Brexitnek, illetve a pénzügyeknek, de nem beszélt arról, hogy a világ ötödik legnagyobb gazdasága hogyan lehet piac, és jó lenne, hogyha nem játszana az észak-ír mezőgazdaság jövőjével. Sajnos mikrofon nélküli megjegyzéseket hallottunk, illetve nem hallottunk. Proszę skorzystać z mikrofonu. Kérem mikrofonba, hogyha valami vitás, vitatni való dolgot hallott, mikrofonba mondja. Házzakám képviselő? Köszönöm szépen. Biztos úr. A reform túl gyakran szerepel már itt az, kerül az asztalra. Az európai mezőgazdaság továbbra is ugyanazon a pályán halad. Most egy 360 milliárd euró csillagászati összegről beszél a bizottság mezőgazdasági támogatásokban, és ez a hús tömegtermelésére megy majd jó részt. óriás uh, ipari ipari állattartóban barbár körülmények között leölt állatok ipari hústermelés folyik, ezt támogatják főképpen. Egy konkrét kérdésem van. Az európai mezőgazdasági támogatások a az állattartás tekintetében azt mondják, hogy bizonyos szabályok miatt nem lehet támogatást nyújtani Ám két hetel ezelőtt kérte a parlament, hogy igazítsák ki a szabályokat. Világos kérdés kérek egy kérdésre. Milyen keretfeltételek ö, ö, mellett lehetne elérni, hogy hogy olyan növényekre, amelyek kevesebb mint 0,5 g THC tartalmaznak, nem kaphatnak támogatást, miközben a legvéresebb állattartási módszereket, amelyek léteznek ezen a kontinensen, támogatják. Pan poseł Santos. E Köszönöm szépen, kedves biztos! Nekem nagyon kevés az időm, úgyhogy rögtön a tárgyra térek. Én nagyon aggódom a bizottsági javaslat miatt, a pozeire vonatkoztatva főként. Az Európai Bizottság elnöke megígérte nekünk, hogy nem fogja csökkenteni ennek a programnak a finanszírozását, és egyébként pozitívan értékelte az Európai Bizottság is ezt a programot. Ez egy fontos program abból a szempontból, hogy a mezőgazdaság az ultraperiférikus régiókban enélkül életképtelen. Éppen ezért én nagyon aggódom a költségvetési megszorítások miatt és a vidékfejlesztése vonatkozó pénzek elvétele miatt is, amelynek nagyon különböző hatása lehet országról országra vándorolva. A pozei program tehát nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy ezt a nemzeti igényekhez hozzá lehessen igazítani. Ön nem sokára az Azori szigetekre fog látogatni. Örülök annak, hogy ön a párbeszéd embere, és örülök annak is, hogy ezek a javaslatok, ezek csak egy kiindulási alapot jelentenek. Mi majd megpróbáljuk ezt a lehető legjobban ki javítani. Köszönöm szépen. Gáler? Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött ma este hozzánk. Sok bírálatot kapott, jobbról is, balról is, ám elég jól védekezik, jó javaslatokat is megfogalmazott. Egy kérdése van, a stratégiai terv e, országonként kell beterjeszteni a kéremeket, ám Belgiumban, ahol két, amely két régióból áll össze, külön kell tervez, tervezniük, vagy egy tervet kell benyújtjon, be, benyújtson Belgió, úgy, hogy egyesíti a két régió által készített terveket. Słyszałem, że jeśli wszyscy, jeśli nikt nie wychodzi zadowolony z negocjacji, to były dobre negocjacje. Úgy tűnik, hogy ha senki nem örül egy tárgyalás végének, akkor az azt jelenti, hogy konstruktív a tárgyalás, és az alap kérdéseket is megbeszélték, és úgy látom, hogy mindenki szót kapott ma, aki akart, legalábbis további jelentkezőket nem látok, ezért most megadom a szót önnek, biztos úr, köszönöm, elnök úr, és Tényleg nagyon nagy volt az érdeklődés a javaslatok iránt, de erre számítottunk is. Egy általános, kezdés, egy általános megjegyzéssel kezdem. Leginkább azok, akik a 9%-os csökkentésről beszéltek, a pozeiről beszéltünk, Juncker urat tájékoztatjuk, és meg fogjuk vizsgálni a költségvetési biztossal is. A programjaink része, úgy bántunk vele, mint az összes többivel, kivéve a, az iskolai programokat. De én értem a pozei kapcsolatos aggodalmakat. De majd erről beszélünk. De Castro úr. azt mondta, hogy a tagállamoknak kell megfelelnie ugye ezeknek a feladatoknak. Ezért is fogjuk megfinanszírozni előre az emberi erőforrás kiképzését. Paulo, erről már beszéltünk a tagállamok megsegítése, miután a jogszabályt már meghoztuk, már késő. E, tehát nyilván akkor nem úgy fogják értelmezni a jogszabályt, ahogy azt a parlament, vagy akár a tanács akarta, vagy elvárta. Tehát lehet, hogy érdemes lenne most máshogy megpróbálni, működik vagy nem működik, segíteni kell a stratégiai terveik létrehozásában, meg kell értetni velük, hogy mit akar a társjogalkotó, és ehhez egy kis pénzt is kell adni a tagállamoknak, hogy erre képesek legyenek. A 27 tagállamból 22 támogatta azt, hogy további pénzek kerüljenek az EU költségvetésbe. E, nyilván a jól ismert e, néhány tagállam ezt az álláspontot nem támogatja, és ugye ahhoz, hogy több pénz kerüljön a költségvetésbe, a tagállamok 100%-ának támogatása szükséges. E, és nagyon egyértelmű az is, hogy a migráció, a biztonságpolitika és a védelem, valamint a terrorizmus elleni fellépés új prioritások. Itt a szakpolitikai döntéseket kell hozni, e, és a bizottság ehhez képest viszont nem készíthet deficites költségvetést, ahogy mondtam, de hogy a Költségvetési Bizottság elnöke is mondta, itt most egy folyamat elején vagyunk, most kezdtük csak el, és nyilván ezt javítani akarjuk, és reméljük, hogy majd mindez pozitív eredménye jár az agráriumra nézve. Szó volt itt az írországi fiatal gazdákról, de ezek célok. A tagállamoknak kell megfogalmazniuk a saját prioritásaikat több rugalmasságot kapnak a végrehajtásnál, és ez lehetővé teszi, hogy ne egy fára készüljenek a dolgok, hanem a tagállamok a saját magukat legjobban aggasztó kérdésekkel foglalkozzanak. Máshogy oldja meg a környezetvédelmi problémát egy görög gazda, mint egy dán gazda. Most először célkitűzés a fiatal gazdák eh, sorsának előmozdítása. Eh, a tagállamokon van a sor, hogy eh, ezt a gyakorlatba ültessék. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt tudja ezt a generációs megújítást elérni, mert különben elveszítjük az életerejét a vidéki területeknek, ami fontos lenne egyébként a társadalmi kohézióhoz, amire megint csak mindig oda kell figyelnünk. Helybek asszony, az irányítási kérdések azt jelentik, hogy minden érdekeltet be kell vonni, az NGO-kat is, és velük is kell tárgyalni, tehát minden érdekeltel konzultálni kell. Van számai adataink, ugyan a harmadik országokkal összevetve hajtam, ahol vannak számok, szolgáltaimmal egyeztetek holnap, és ha van ilyen adat, akkor elküldöm önnek hogyan vetjük össze a harmadik országgal. Gondolom Új-Zélandra gondol a közvetlen kifizetések törléséről, hogy a piac mindenről gondoskodik ott, és nincs intervenció. De arra emlékeztetném, hogy 11 millió eurós, milliárdos környezetvédelmi problémájuk van, azért nekik is, úgyhogy kell majd ott is az intervenciók és célok és a közös európai politika ezen dolgokat meg el is előzheti. Tehát egyensúlyt kell tartani azért itt. Aki költségvetési kérdéseket említett, azoknak mondom, Denton úr és többen is. Persze, nehéz helyzetben vagyunk. Ezek, ezek teljesen új vizeken hajózunk, hogy egy, nagy tagállam kilép, és ennek van a pénzügyi következménye. Nem 12 milliárd a kapból, hanem 12 milliárd a teljes EU költségvetésből volt a brit nettó befizetés. Tehát a 12 milliárd egy része mezőgazdaságra ment, de nem az egész a mezőgazdasági költségvetésben volt, és vészel onnan. Ez a nettó befizetés a teljes, amit Nagy-Britannia fizetett, a teljes költségvetésben. De hát persze nem lesz könnyű kiszámolni, ha csak nem kapunk több pénzt a, a, a tagállamoktól, erre mindjárt visszatérek még egy pár perc múlva. Nagyon erősen vallom azt a nézetet, ahogy önök is a Dorfman jelentésben, amit megszavaztak, hogy az élelmiszerbiztonságra szükség van hogy ezt vajon a konvencionális és organikus mezőgazdaság egyeztetésével hogyan teszik ez? a választás kérdésekkel a kettős pillér erősen támogatja a, a biogazdálkodást. Ön azonban azt akarja, hogy kizárólag organikus gazdálkodás följön az Európai Unióban. Kicsit kevesebbet mondott a teljesnél, nagyon nagyvonalú volt, de hát azért különféle szabályok és kötelezések alapján el kell majd dönteni azt, az organikus vonatkozó rendeletet módosítottuk, hogy jól irányba menjen, és az organikust jobban definiáltuk. Úgyhogy Hajzing úr, majd ennyit tudok erre mondani röviden. Üdvözlöm azt, amit a Költségvetési Bizottság elnöke mondott, annak szükségeséről, hogy pénzügyi támogatásból több kell a költségvetésben, és úgy gondolja, hogy a kapot is támogatni kell. Ez jó. Hát ez nagyszerű gondolatok a, a bizottság elnökétől, az, a közös bizottság elnökétől, ám hogyha a közvetési vállalásainkat teljesen nagyobbat vágunk a közvetlen kifizetésekből, akkor nagyon nehéz lesz aztán az egyes pillérbe visszatenni, még nehezebb a kettesbe, hiszen opciók vannak a kettesben. Ha egyenlő játékfeltételeket akarunk teremteni az egyes pillérbe kifizetésekkel, ám a tagállamok a végén több pénzt behetnek az EU költségvetésbe, akkor egyes és pillérben lehet használni ezt, a tagállam viszont a vidékfejlesztés programban több pénzt tehet maga is, vagy a kettő kombinációját látjuk. Vagy, változ, vagy el kell dönteni, a 15% megy mind a két irányban. A 15% ezen túl az egyes pillér, kettős pillérben társadalmi nélkül valósul meg, akkor környezetvédelmi vagy klímacselekvésre kell menjen. Ez az zöld barátomnak a válaszom. És ami pedig a kereskedelmi politikát illeti, hát ezzel egyetértek, valóban oda kell erre figyelni, és összefüggésben kell a kettőt kezelni, a közös agrárpolitikát és a kereskedelmi politikát, mert a kettőnek hatása lesz egymásra. És persze fontos a mandátum szempontjából a tagállamok és a parlament is vele kell ebben szóljanak. Az Ausztrál példát is említeném ebből a szempontból, ugye itt az új mandátum tekintetében Ausztrália, Új-Zélanddal kapcsolatos kereskedelmi tárgyalások, hát pontosan ez történt ugye az elmúlt hetek során. Tehát igenis, és ez egy fontos kérdés, és a kettőt összhangba kell tudni állítani. Zoana asszonynak a külső konvergenciával kapcsolatban a következőket tudom mondani. Lehet, hogy itt lehetne többet tenni, persze ez attól is függ, hogy milyen költségvetési helyzetben is vagyunk. Úgyhogy Ugye itt mindig és mindig a tárgyalásoktól függ sok minden, a konvergencia országok szempontjából még inkább igaz ez. Litvániában például volt egy 4,2%-os növekedés, akkor, amikor mindenhol máshol mínusz 4%-kal kell beszámolni, méghozzá az egyes pilléren belül. Na hát ez hogy tetszik? Vagy Észtország, vagy Portugália? Ezeket a példákat is említhetném, de ön erről nem beszélt. És aztán a litván árvíz kapcsán adott támogatásokról sem szólt ön, pedig ennek a pénzek is valahonnan jönnie kell, és az bizony a kapból jött. Amikor itt van az orosz embargó, 1,5 millió eurót adtunk a gazdáknak, hogy kiküszöböljük ezt a problémát, de itt volt, de említhetném a tejpiaci problémákat, vagy a sertéshús problémát is. Persze a pénz az sosem elég, de legalább megpróbáltuk azt is megmutatni, hogy igazuk van ezeknek az embereknek, és próbáljuk őket támogatni a gazdák bizony ennek köszönhetően sokszor ezeket a nehézségeket túl tudták élni ezeknek a támogatásoknak köszönhetően. Aztán itt van a jogállamisághoz kötött támogatások. Ugye tudom, hogy mi Lengyelország álláspontja ezzel kapcsolatban, a zöldítést egy másfajta klímaváltozásra vonatkozó szabályzat fogja ezt felváltani, tehát egy kicsit ambiciózusabban más, hogy fogjuk kezelni ezt, de szerintem kevésbé komplex ez mindez administratív szempontból is. Hogyha elolvassuk a számvevőszéki jelentéseket és más jelentéseket, akkor abból kiderül az, hogy az környezetvédelmi célok egyelőre nem valósultak meg. Ami pedig a horvát csatlakozási szerződést illeti, én úgy tudom, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban minden rendben van. Nick úr. Bulgáriával kapcsolatban a tagállamoknak felajánlásokat kell tenniük, hát csak így lehet egy ambiciózus költségvetést kidolgozni. Vannak olyan tagállamok, akik egyáltalán nem hajlandóak többet befizetni, mások viszont egy pennivel se akarnak kevesebbet kapni. Hát nem tudom, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni, de azért megpróbáljuk és most például itt van a Smart falu, falvak programnak az elismerése, és ami a méhészetet illeti, ezt sem felejtettük el, van pollenizációs programunk is, hiszen tudjuk, hogy ennek milyen fontos szerepe van a mezőgazdaságra, és bizony a méhészetre 47 millió eurót ról 60 millióra növeltük a költségvetést. Tehát valahogy azért mégiscsak ez egy pozitív fejleménynek tekinthető. Skádenbeck asszonynak azt szeretném mondani, hogy a pollenizáció szerintünk is fontos kérdés. Michael úr kérdésére nem emlékszem. Uh, Delahé képviselőnek azt tudom mondani, hogy a 27-ek Európájában 380 millióról beszélünk. Ez kicsit több, mint 400 millió volt korábban, most 382 millió lesz pontosan ez. Jelenleg 365 milliós a költségvetés, és ami a társfinanszírozást illeti, mindenhol 10 százalék ponttal csökkentettük, nem 10 százalékkal, 10 százalék ponttal. Tehát itt van különbség a regionális alapok, strukturális alapok tekintetében is igaz ez, mindenhol 10 ponttal csökkentettük a szintet. Ez a javaslat, egyenlőre ez a javaslat, és ez hozzájárul ahhoz a 14 milliárdhoz, amit viszont nagy pénz, és amit meg kell találnunk valahol, hogyha az európai alapokat a kettes pillérben helyre akarjuk tenni a Brexit után. Linz képviselő. Nem tudom, hogy ezt a 65%-ot honnan veszi a kettes pillérrel kapcsolatban. Nem értem, hogy ez hogy jön ki ez a szám. Egyszerűen, erről én sose hallottam még, de lehet, hogy csak valami zavar van itt az egészben. Németország például nem támogatja önkéntes kaport támogatást. Van itt nagyon sok olyan tagállam, amely ezzel szintén nem ért egyet, de hát csökkentettük a javaslatban 10%-kal ezt, ugyanakkor egy plusz 10%-ot plusz 2%-ot azért beépítettünk ebbe a rendszerbe, lehet, hogy ez a német képviselőknek nagyon érdekes lesz, de most megint csak ez egy tárgyalási alap. Ez egy tárgyalási alap, és ebből majd még el lehet mozdulni. Flanagan úr. Engem nagyobb meglep az, amit mond, illetve egyáltalán nem meglep meg a tagállamoknak kell eldöntenie bizonyos kérdésekben azt, hogy hogyan kívánják a kifizetési rendszereket megoldani új, olyan módon, hogy a kis gazdákat tudják támogatni. Például a konvergenciával kapcsolatban a rugalmasság azért ott van mozgástér, tehát a tagállamok különböző hangsúlyokat tehetnek le. Ilyen módon a bizottság átadja a tagállamoknak ezt a lehetőséget. És hogyha önnek vannak módosításai, akkor nagyon szívesen elolvassuk majd ezeket. Michael asszony, ez az első alkalom volt, hogy ezzel a szakbizottsággal időpontot tudtam egyeztetni, mert ő azt mondta, hogy túl későn értem ide, de hát azt hiszem, hogy elmagyarázta már a felnök úr is, hogy miről van szó. Az omnibus az aktív és valóban mezőgazdasággal foglalkozókra vonatkozik, ez Dess úrnak mondom, és De Castro úrnak, úgyhogy nem egy könnyű kérdés ez. Ez egy olyan kérdés, amelyben, amelyre különböző tagállamokban különböző válaszokat kell adni, és ezért jó az, hogyha a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot adunk. Szerintem ha engem kérdeznek, én az egész pénzt ezeknek a gazdáknak adnám. Ami pedig a fekete gazdaságot illeti, megint csak fontos az, hogy a tagállamok biztosítsák azt, hogy ne a fekete gazdaságba vándoroljon a pénz. Vannak olyan szabályok, az Olaf is eljárhat, amelyek Európai Uniós szinten garantálják ennek az elkerülését. Finnország egy nagyon jó példa a kettes pillérben mutatkozó rugalmasság alkalmazására, és valóban a finn kormány nagyon sokat lobbizott ennek érdekében. Ugye itt a klíma körülmények egészen mások, mint Európa más területein. Aguilera asszony szintén nagyon aggódik, Reméljük, hogy meg tudjuk nyugtatni. Spanyolországgal kapcsolatban talán, hogyha elmondja, hogy pontosan mi a probléma, ugye itt nem tudom, hogy most itt van -e egyáltalán miniszter, vagy nincs. Az elnök mondja nekünk, hogy be kéne fejeznünk. Nos, ami az egyszerűsítést illeti, eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a dolog a gazdák számára, és eh, számítok önökre is. Eh, képviselő úr említette 2022-t, mint az, hogy az lesz az első év. Lehet, hogy 2023 lesz, vagy 2023 lesz. Mi 2022-vel tervezünk, de majd meglátjuk. Nyilván lesznek kivételek a kis gazdák számára környezetvédelmi környezetvédelmi célok alól. A tagállamok fogják a célokat meghatározni, Dorfman úr pedig beszélt az MFF-ről, ugye, külső konvergencia. Csak azért futok most végig rajta, hogy van-e új kérdés, Péter beszélt az erdőgazdálkodásról. Az erdőgazdálkodás az a klíma mainstreaming szempontjából fontos, és így lehet ezekkel a támogatásokkal lehet a, a, az erdőgazdálkodást előmozdítani, és remélem, hogy a tagállamok rájönnek arra, hogy a fák száma nőni fog. Egy percen van már csak. I'm not going to negotiate Brexit, Mrs. Dodson. Dodds eh, azt, hogy nem fogunk itt most a Brexitről beszélni, nem tárgyalunk erről. Ön nyilván eh, rá tudhatni a brit kormányra, eh, és el tudja érni, hogy odafigyeljenek a gazdák érdekeire. Nyilván az írkormány is ezt megteszi. A legmagasabb eh, állatjóléti elvárásaink vannak, és ez a kapon belül az egyik elvárás, tehát az állatok jóléte, egészsége, és ehhez kapcsolódóan az emberek jóléte és egészsége, az egy olyan társadalmi igény, aminek eh, meg kell jelennie ezekben a dokumentumokban, és éppen ezért a kilenc specifikus eh, célkitűzés egyike Belgium alkotmányos helyzetét szintén figyelembe vesszük majd ebben az anyagban, csak úgy, mint más országokét is, hogyha releváns tudjuk, hogy Spanyolországra is vonatkozhat ez. Ez egy érzékeny téma, amivel foglalkoznunk kell majd a végső javaslatban. Minden kérdésre nem válaszoltam, de a legtöbbre talán igen. Köszönjük, biztos úr és eh, én úgy gondolom, hogy eh, a leggyengébb eh, témák a krízis. A, leg, a gyengéje a kapnak az a krízis elleni fellépés. Eh, ahogy azt a, az ülés elején mondtuk, a munkaügyi konfliktus miatt a tolmácsolás most véget ér. Karolnictwa. Już się pojawiają, raz mamy nadmiar